So, liebe Kollegen. Kedves kollégák, egy kis késéssel, de nagyon nagy szeretet üdvözöljük Önöket az MV Bizottság ülésén az Európai Parlamentben. Üdvözöljük, nagy szeretettel üdvözöljük a német Bundestag Környezetvédelmi Bizottságát, a koordinátorok, minden frakció koordinátorának az volt a legfőbb kívánsága, hogy egy nemzeti parlament, ez is a német parlament, alsóházának, a Bundestagnak, a Környezetvédelmi Bizottság, többször többször ma van a bizottságnak, a Bundestag bizottságának a brüsszeli napja, és örülünk annak, hogy az egyik célállomás éppen a mi ENDI bizottságunk ülése, és hogy itt a nagyon fontos környezetvédelmi politikai kérdéseket megvitassuk. Az elnök asszony ismeri már ezt a pulpitust, nem régiben tartottunk egy meghallgatást. Én mindenkit üdvözlünk, minden tisztelt párt, különböző pártbeli, frakcióbeli kedves kollégát üdvözlünk szeretettel. Én azért ismertetem önökkel, Bulling Schröter asszony az elnöke, bizottságnak üdvözlök is mindenki. Most pedig észt és máltai az új nyelvek, amik nem szoktak lenni. Második napi rendi pont, elnöki közlemények. Holnap 14-től 15 áráig az ájlukról készült tanulmányról lesz tájékoztatás. Ez egy olyan vita, amelyet a bizottságban folytatunk. Kérem, hogy sokan vegyenek részt ezen a déli vitán. A P1AA1 teremben lesz ez a tájékoztató. Szeretném bejelenteni, hogy az egészségügyi munkacsoport az Emberi Bizottságon belül munkacsoport május 25-én találkozik, 12.30-tól 15 óráig. És Health in All Policies, egészség az összes szakpolitikában téma lesz majd. A, ennek a témájú workshopnak lesz az előkészítése, az új EU egészségügyi stratégiája is gorcső alá vétetik. A svájci szoláris napenergiával működő repülőgép megérkezett Svájcból, és van, aki kimegy a repülőtérre, hogy megnézi ezt a repülőgépet. Több kolléga érkezett, megnézi ezt a szuper svájci repülőgépet. Még egyszer szeretném önöket emlékeztetni, hogy a Strasbourgi héten, júni 9-én, június 9-én 10 órakor Strasbourgban lesz az Európa Tanácsának Környezetvédelmi Bizottsága közösen ülésezik majd az Európai Parlament Elmi Bizottságával Patpata Mulis, korábbi görög kollégánk az elnöke az Európa Tanácsi Elmi Bizottságnak. Ezzel pedig rátérek a négyes napi rendi pontra, eszmecsere a Német Bundestag Környezetvédelmi Bizottságával. Örülök, hogy minden politikai frakció képviselteti magát. Tudom, hogy ez egy külön erőfeszítést jelent, hogy az ember az ülés helyszínéről elutazzon, de nagyon örülök, hogy itt vannak. Van néhány témánk, de önök kívántak néhány témát felvetni. Megadom az elnök asszonynak a Biztos csak elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, mint hallottam, ez egy premier, ez a mai nap. A Környezetvédelmi Bizottság, az Európai Parlament MV Bizottsága találkozik egy nemzeti parlament MV Bizottságával, és nagyon szépen köszönöm minden frakció nevében ezt a lehetőséget. Ez arra utal, hogy mennyire fontos ez a környezetvédelmi kérdés, milyen fontosak a klímaforrások, és ezt az eszmecserét sokkal intenzívebben szeretném folytatni a többi parlamenti bizottsággal, mert szerintem sok probléma, amelyel szembenézünk, valóban csak közösen oldható fel, illetve meg. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy konkrét dolgokat kell megvitatni. Ma például néhány biztossal folytattunk eszmecserét, arról beszélgetünk, hogy mi a helyzet az EU 30 fokos célkitűzésével a klíma területén, és azt mondták nekünk, jó, hát sok ország van, amely inkább szkeptikusan tekint erre a célkitűzésre. Szerintem az ilyen kérdéseket közösen megvitathatnánk, mert eh, az öt frakció a Bundestagban, amelyek képviseltetik magukat az EMI Bizottságban, egyetértünk abban, hogy eh, ez a 30%-os cél nagyon is szükséges, Eh, és ezek kellene a vitákat indítani. És azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről vitát, vitázhatnánk, hogy mennyire fontosak ezek a témák, ezt megnézhetjük a erőforrások területén, néhány más témából is kiviláglik ezt. Azt hallottuk, hogy az EU keretében a gazdaság és ökológia egyre inkább összeötvöződik, együtt kéz, kezelik ezeket, ennek örülünk, mi is ezt szeretnénk, hiszen szeretnénk előre lépni és azt hiszem, hogy az idő is sürget minket. Talán szeretnék megtudni, hogy Németországban mivel is foglalkoznak. Jelenleg a 17 atomerőmből 14-et kikapcsoltak, de azért még égnek a lámpák Németországban, nem borul sötétségbe az ország. Most van egy 8 atomerőm esetében moratórium. 78%-a a lakosságnak országunkban azt szeretné, hogyha az összes atomerőművet leállítanák. És nagyon sok vitára kerül majd sor. A Bundestag Környezetvédelmi Bizottságában arról fogunk tehát szólni, hogy hogy élhetnénk el ezt a célt, hogyan lehetne előtérbe helyezni a megújuló energiákat, az energiahatékonyság is nagyon fontos, nagyon fontos a kompenzáció, hogyan lehet kompenzálni az atomenergiát, hogyan lehetne kiszállni az atomenergiából. Azt gondolom, hogy nincsen nézeteltérés azzal kapcsolatban, hogy ki kell elépni az atomenergiából, ez nagyon pozitív dolog, sokan példaként tekintenek ránk, nézik, hogy sikerül nekünk megvalósítani, vagy nem, mert Németországnak szerintem sikeresek leszünk, szeretnénk példaképként is feltűnni, mert akkor majd lehet más országokból exportálni atomenergiát, gondolom több ország gondolja, úgy gondoljuk Németországban, hogy nem, szebe, nem szabad, hogy ez a veszélyes energia legyen, a központi energia. Még sokat mondhatnék, sok minden szerepel a napirendben is. Klímavédelmi stratégia, 30%-os cél, biomassa stratégia, erőforrás hatékonyság, energiaadó irányelv, aztán erről már beszéltünk a regionális kérdésekről. Köszönöm szépen, hogy itt közösen ülésezhetünk. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Bulin Schröder asszony, köszönöm a bevezetőt. Akkor nézzük meg az első kérdéskört. Klímavédelmi stratégia holnap 9 órakor szavazni fog a bizottságunk a az okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghatoló mérsékléséről lehetőségek elemzéséről. 2008-ban már ezt a kérdést megvitattuk, és 2009-ben is, és megtapasztaltam azt, hogy megállapítható, hogy van nézetet, és itt vannak, van fennállás, vagy van tiltakozás, ellenállás a célokkal kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy a klímacsomag már minden, ez csak a kezdet szerintünk, egy első lépés a klímacsomag, tehát nem a beteljesülés. Mi a parlamentben azt a kért szeretnénk, hogyha nagyobb többség lenne, mert az EU szintjén nincsen feltétlen kormány többség vagy kisebbség. Azt gondolom, hogy a mérlek nyelve a miniszterek tanácsa, a tanács, és nem pedig a bizottság, amely ugye a tanács a 27 tagállamot képviseli. Bas Eichhut, holland kollégánk, a Zöld Párt frakció részéről, ő a jelentéstevő ennek a témakörnek, és nagyon sok szimpóziumot tartottak, nagyon sok nyílt vitát, vitafórumot. Holnap reggel azt hiszem több tucatnyi kompromisszumos indítvány van, több frakció, összeül, illetve van, minden frakció megegyezik egy álláspontban, és holnap reggel több, több ilyen lesz. És a parlament már többször kiállt a 30%-os cél mellett. Itt van a kankóni indítvány, Kopenhága után a parlamenti indítványban is szerepel ez. Holnap lesz egy 30%-ról szóló álláspont, minden esetre ezeket még fel kellene bontani, hogy mit szeretnénk az EU-n belül tenni, mit kell az EU-nak, a szereplőknek, az ipari szereplőknek az EU-n kívül tenniük, azokkal a mechanizmusokkal, amelyeket a kiutói jegyzőkönyv bocsát rendelkezésre. És az igazság az lesz, hogy 25%-ot az EU-n belül kell követelnünk, és 5%-ot az EU-n kívül szeretnénk a kiotói mechanizmusok segítségével elérni. Ezek az alapkövetelések, aztán van egy párhuzamos dolog, nem tudom, hogy itt van, van-e idejük, hedegát, a klímabiztos asszony, Kani Hedegát jön, nem tudom, hogy meg tudják-e várni. Most egy párhuzamosan ezzel a nyilatkozattal van egy másik, a 2050-es ütemterv, a második párhuzamos téma ez legalább annyira izgalmas, mint az előző, hogy megnézzük, hogy milyen szakaszokkal, milyen lépésekkel lehet elérni az évszázad közepét, ahol a az üvegházhatású gázok 85-90%-et szeretnék csökkenteni, mert ha jól értem, Dan Jürgensen, Buzz Eichot megérkezett, mások is szót kértek, akkor most én cipzár módszerrel fogunk eljárni. Van egy második téma, a biodiverzitás. Azt mondanám, hogy fél órát klímázunk, és utána lesz a biodiverzitás. Mm, jó, akkor megkérem Schröter azt mondta, hogy ő szólítsa fel a német kedves kollégákat, én az első kollégát, Kotting urat, bocsánat, Göpel urat. Én a CDU-CSU e koordinátora vagyok, a német Bundestag elvi bizottságában. Az európai parlamenti kollégákhoz szeretnék szólni, elnök úr. Szeretnék arról beszámolni, hogy egyhangú határozata született a Bundestagnak, amely értelmében 40%-kal szeretnénk csökkenteni az üvegházhatású gázokat Németországban 2020-ig. Nincsen semmilyen feltételszava ehhez, mi elvárjuk persze azt, hogy az Európai Unió a 20%-os célon túlmegy. Az Eurostattól kaptunk olyan szemadatokat, mely értelmében 17%-ot már elértünk. Úgy gondoljuk, hogy 9 évvel a cél előtt már csak 3%-ot kell ledolgozni. Szerintem ez nem egy hiteles cél a világon, és éppen ezért úgy gondolom, tiszta szívből kérjük pontosabban, hogy az Európai Unió a Durbani klímacsúcs számára küldjön egy üzenetet, ha az EU nem fog elmoszolni a Dörbeni dél-afrikai konferencia kudarcot fog vallani. Ami a frakciók feletti egyetértés illeti Németországban, abból azt szeretném tehát levonni konklúzióként, hogy sokkal alacsonyabb szénfelhasználású, hatékonyabb energiagazdálkodásra van szükség, és éppen ezért nagy összhang van Németországban ebben a kérdésben, abból a szempontból is, hogy mi is, ami az atomenergia mm, megoldását illeti. Jobb gazdasági lehetőségeket kell teremteni. A lakosság több mint 80%-a nem támogathatta volna ezt a kérdést, hogyha nem lett volna más lehetőség. És szerintem mi példaértékűen tudunk fellépni Európa számára, ez minden európai ország számára esély, Éppen ezért kérünk szépen tisztelete mindenkit arra, hogy ezt az utat folytassuk következetesen. Köszönöm szépen. József Göpöl, egy perc, 25 másodperc. Hát egy másik percet gondoltam mindenkinek adni. Ez nálunk a szokás. Chris Davis, liberálisok, Nagy-Britannia. Köszönöm szépen, Chris Davis a nevem, én vagyok az ALDA liberálisok koordinátora és üdvözlöm a nagyon is egyértelmű nyilatkozatokat az önnetve a zenekasszony részéről, tehát hogy nagyon fontos, hogy a német Bundestagban minden frakció megállapodott a CO2 célkütizésben. Németországban nagyon nagy az egyhangúság, hát ebben a bizottságban ezt nem mondhatjuk el, sem más ország minden esetében sem mondható. Az én országomban nincs egyhangúság, elmondhatom. Az én országomban. Üdvözlöm ezt az egyhangú egyetértést, támogatom. A brit kormány is támogatta. Múlt heti döntéséből ez derül ki, mint az angol, a brit kormány múlt heti döntéséből. Báz, ugye a CO2-s jelentéstevőnk, ő megérkezett, majd ő elmondja, hogy mi fog történni a holnapi szavazás során, de ahol szerintem lesz előlépés, talán nem nem lesz talán annyira ambíciós az a cél, ahogy önök szeretnék. Van feszültség, ahogy az elnök úr említette, a tanácson belül van feszültség. Ez a feszültség a parlamenti delegációkban is lecsapódik a kormányzati feszültség. Tehát így alakul ki az ellenállás. Ami a globális felmelegedést illető szkepticizmust illeti, ellenzik az ambiciózus intézkedéseket, amelyek sokak szerint akadályozzák majd a gazdasági jólétet. De azt hiszem, hogy mindannyian, vagy talán sokan azt mondjuk, hogy szükség van arra, hogy a gazdaságunkat előre vigyük, éppen ezért kell befektetni az alacsony szénfelhasználású technológiába. Ha megnézzük Kína 5 éves tervét, nem hiszem, hogy szabad hátradőlni és karbatett készülni. Ők változnak, nekünk is változni kell a technológiánknak, és meg kell felelni a távol-keletinek. Köszönöm. Köszönöm. Gaius Julius Caesar. Gaius Julius Caesar, a képviselő neve. A Cézár családnévhez azt hiszem, hogy a Caius Julius is tartozik, hozzá tartozik, de hogy rokona vagyok-e Julius Cézárnak, hát ezt nem tudom bizonyítani, de azért kizárni sem szeretném. Ha már a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos célokról beszélünk, akkor szeretném megjegyezni azt is, hogy szerintem ez egy óriási esély, hiszen ha megnézzük a technológiát és mindent, ami ezzel kapcsolatos, mindaz, amit megvalósíthatunk, akkor azt hiszem valóban meg kell fontolnunk, hogy elől járunk példával, de úgy gondolom, hogy talán az Európai Parlamentben is ki kellene használni ezt a lehetőséget, és az esetleg tartózkodó országokat is ösztönözni lehetne. Ez persze összefügg ugye a gazdasági fejlődéssel, a munkahelyteremtéssel, az ékahalat védelemmel, és kapcsolódik a szociális kérdésekhez is. Szerettem volna megjegyezni, hogy érdemes lenne talán a nemzetközi projekteket is megfontolni. A Német Bundestag Környezetvédelmi Bizottságával a közelmúltban Afrikában jártunk, és tíz afrikai ország csatlakozott, összekapcsolódott egy 5000 km hosszú és 15 km széles térséget hoznak létre. Azt hiszem, hogy az ilyen sajátos projekteket is érdemes lenne megfontolni. E, hogyha Afrika egységes álláspontra helyezkedik, és mi is elérhetünk egyet s mást a jólét érdekében, azt hiszem, hogy ez az emberek élelmezése szempontjából is fontos lehet, úgyhogy késznek kell lennünk arra, hogy rugalmasak legyünk, és nemzetközi kontextusban gondolkodjunk. Összekapcsoljuk a környezetvédelmet, a fejlesztési támogatást az ilyen projekteknél, és azt kérném az európai parlamenti képviselőktől, hogy vegyenek részt az ilyen projektekben velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elmondhatom, hogy a múlt héten a Budapesten az AKC parlamenti közgyűlés, ugye a társult államok üléseztek, és a fejlesztési stratégia egy fontos aspektus volt. Látható, hogy egyesek ugye már megértették, miben rejlik mindez, vannak azonban még szkeptikus országok is, és ezt követően a bizottsággal Varsóban jártunk, hogy a soron következő lengyel elnökséggel egyeztessünk, és tájékoztathatom önöket arról, hogy a lengyel kollégák ezt fenyegetésként élik meg. Szerdától péntekig azt hallhattuk csak, hogy ez túl sokba kerül, ezt nem tudjuk megvalósítani, ez gátolja a versenyképességünket. Európai szinten 27 ország között, tehát ugye egyesek szeretnének haladni, élen járni, mások pedig inkább visszafele húznak, de a mi feladatunk az, hogy Európát előre vigyük. Anna Rosbach két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Anna Rosbach vagyok, igen, Dániából. Az ECR frakció koordinátora. Az igazság az, hogy az elnök már mindent elmondott, amit el kellett mondania, hiszen egyfelől ugye ott vannak az élenjárók, másodszorban pedig fontos az is, hogy versenyképesek legyünk globális szinten. Sajnos azt kell mondjam, hogy a mi frakciónk úgy döntött, hogy holnap a 25% mellett szavaz, tehát nekünk egy kicsit nehezünkre esik, ezért ugye Dániából jövök, és Gyakran tapasztaljuk, hogyha az ember messzebbre akar menni, akkor ezt meg kellene tennie. Ugyanakkor nehéz egyensúlyt teremteni. Mindenkinek meg kellene adnia a lehetőséget, hogy a bevált gyakorlatokat terjesszük, ugyanakkor azokat is meg kellene győznünk, akik talán még nem ennyire bátrak, hogy velünk tartsanak. És azt hiszem, hogy itt tartunk most meg kellene próbálnunk megtanulni azt, hogy nagyobb felelősséget kell vállaljunk általánosságban véve mindazon dolgoknál, amelyeket Európában végrehajtunk, de úgymond meg kell győznünk másunkat, másokat is. Látom, hogy a, az amerikai vállalatok gyakran Afrikába helyezik át a termelésüket, egészen addig ott is maradnak, amíg a munkabérek olcsók, és amikor a feltételek már nem adottak, akkor tovább költöznek, és gyakorlatilag itt tartunk mi is. Köszönöm szépen. És Dánia meg kell, hogy nyissa a határokat, hogy a gondolatok és az áruk is szabadon áramolhassanak, de azt hiszem, hogy ez nem a Anna Rosbach illetékessége. Frank Schwab az SPD frakciójától. Igen, Frank Schwab, én vagyok az éghajlat védelmi politika illetékes a szóvivője a német Bundestagban. Érintették az imént, hogy a Bundestagban a bizottság a bizottságunkban az összes frakció egyetért abban, hogy egy 30%-os célkitűzés elérésére kell törekednünk. Azt kell mondjam, hogy némileg csalódott vagyok az a kapcsolatban, ami úgy tűnik, hogy itt az Európai Parlamentben történik, hiszen tudjuk, hogy ez a 25% plusz X, ez nem egy különösebben nagyra törő cél, hiszen a 20 20 as cél eléréséhez már közelítünk, úgyhogy azt hiszem, hogy mi is többet szerettünk volna. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egésze el kell, hogy döntse, hogy esélyként kívánja megragadni ezt a fordulót, ezt az átmenetet. Nincs is alternatívánk igazából, hogy az energia, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos problémánál a fenti vagy a lenti problémákkal kezdjük a megoldást, hiszen az erőforrások szűkösek, tehát azt hiszem, hogy ezt a perspektívát nem csak Németországnak kell kihasználnia. Gazdasági szempontból azt hiszem, hogy ez nagyon pozitív lehet, és úgy gondolom, hogy a világon más országok és az EU számára is ez elmondható. Ami persze egyértelmű, hogy átalakításokra van szükség a tagállamokban, és ugyanünk kell, szociáldemokrataként mondom ezt, azokra is, akiknél talán ez az átalakítás nem ennyire gyors. És azt is meg kell néznünk, hogy az EU-n belül olyan politikát alakítsunk ki, amely odafigyel azon országokra, amelyeknél több probléma jelentkezik, például a kelet-európai országoknál, ahol esetleg több támogatást igényelnek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy ambiciózus politika a megfelelő út, úgyhogy egyértelműen kiállok a 30%-os célkitűzés mellett. Köszönöm Frank Schwab. Most pedig az előadója szó, Pász Aikut. Miről szavazunk holnap? És miért? Nos, hát az összes kérdésre nem tudok válaszolni, mindenki ugye maga fog szavazni, tehát mindenki saját maga érvel, így vagy úgy. Először is szeretnék elnézést kérni, mert elkéstem. Általában pontos vagyok, de most egy másik ülésről jöttem, és ez volt a késedelem oka de értem, megértem, hogy a német Bundestagban nagyon széles pártokon átnyúló konszenzus figyelhető meg, ugye a 30%-os cél Európa számára az egyetlen elfogadható út. Ez természetesen számunkra, a zöldek számára is a kiinduló pont, hogyha megnézzük a tudományos ismereteket, akkor akár még a 40%-ról is beszélhetnénk, de megvitattuk mindezt, és amit nagyon fontosnak tartok, az a kapcsolatban, ami az elmúlt hónapokban történt, hogy itt a parlamentben egy széles többség most már elismeri, hogy egy nagyra törőbb éghalatvédelmi politika jó az európai gazdaságra nézve. Ez pedig azt hiszem, hogy jelzi, hogy elmozdultunk a korábbi évek álláspontjáról, ahol vagy a gazdaság, vagy az ökológia volt az alternatíva. Most már nem a kettő közül kell választanunk, hanem tudjuk, hogy a kettőt össze tudjuk kapcsolni, és össze is kell kapcsolnunk. És ez a hét ugye a zöld hét Európában. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság számos rendezvényt tart a zöld tevékenységekkel kapcsolatban, az erőforrás hatékonyságra helyezve a hangsúlyt, és ez fontos, hiszen az európai gazdaság fel kell, hogy készüljön arra, hogy energetikai szempontból hatékonyak legyünk a források felhasználása terén, mert hosszú távon ez a gazdaság számára fontos. Kérdés persze, hogy elérjük-e a 30%-ot, vagy sem. Szeretném megjegyezni, hogy a vita nagyon lényeges volt. Most már itt a parlamentben is széles körű konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy 25%-os legyen a nemzeti kibocsátás csökkentési cél. Ugye 25%-ról beszélünk, de a konszenzus olyan, hogy ezt gyakorlatilag minden frakció támogatja. Tehát támogatjuk a 25%-os célt nemzeti szinten. Ez pedig azt jelenti, hogy ha megnézzük a piac helyzetét, a CDM-et, akkor azt mondhatjuk, hogy a 30% százalék az pusztán egy kis szimbolikus lépés, amit még meg kell tennünk. Kit tartottak politikailag a 30% százalék mellett, ami nem elfogadható, de a 25 százalékot meg lehet valósítani. És most ez a helyzet. A 30-as szám úgy tűnik, hogy politikai tartalommal töltődött meg, ami kár, mert hogyha megnézzük az érvelést, amely a jelentésben is szerepel, mindannyian támogatjuk a 25%-ot tagállami szinten, csak éppen nem tudjuk megtenni a végleges lépést, hogy a 30%-hoz eljussunk. Még oda nem tudunk eljutni. Van egy kompromisszumos indítvány, amit egy konszolidált indítmány, indítvány, ezt jó néhány frakció támogatja, de nem az összes frakció. Van, aki 30%-ot kér. Holnap szavazunk tehát, és még mindig arra kérném azokat, akik a 25%-ot támogatták a tagállamok szintjén, hogy tegyék meg ezt a végső lépést, és ismerjék el, hogy rendben, akkor a 30% is megvalósítható, akkor megszerezzük a többséget. És a Környezetvédelmi Bizottság akkor nem okoz csalódást a német Bundestag bizottságának. Elmondhatjuk, hogy itt is pártokon átnyúló konszenzus alakul ki, és akkor mi is a környezetvédelmi jogalkotás terén élen járhatunk. Eljutunk ide holnap szerintem, hiszen a 25-től a 30-ig csak egy kis lépés szükséges, holnap meglátjuk. És akik azt mondták, hogy támogatják a 25%-ot, de nem a 30-at, nos, akkor kérem, hogy fejtsék ki, magyarázzák meg ezt az álláspontot, mert azt hiszem, hogy ez alig a következetes. Én támogatom azt, hogy 25% legyen nemzeti szinten, és 30% és remélhetőleg megszerezzük a támogatást ehhez a jelentéshez. Köszönöm, Bász. Azt hiszem, hogy a jövő nemzedékeit is akkor így kielégíthetjük. hiszen az ő számukra kell a bolygót megmentenünk. Herman ott következik. Köszönöm szépen. Herman ott vagyok, klímapolitikai szóvivő a Zöldek frakciójában. Hát Európa, és sóhajtva mondaná ezt az ember, hogyha megnézzük, hogy Európa hogyan viszonyul ehhez a kérdéskörhöz. Számos különböző intézményt ismertünk meg, különböző személyekkel beszéltünk, és ami igazából megijesztett engem az, hogy milyen vonakodással és milyen félelemmel viszonyulnak ehhez a kérdéshez mindenhol. Senki sem eléggé bátor, de Európának el kell döntenie azt, hogy a világon a 21. században mégis milyen szerepet kíván betölteni. El kell döntenie, hogy pótjátékos akar lenni, míg az USA és Kína uralják a terepet, és Európát félretolják, vagy Európa aktív játékos akar lenni, és szeretnie, szeretne részt venni a világ jövőjének kialakításában. Azt hiszem, hogy ehhez azt kell elérni, hogy valóban olyan célokat tűzünk ki, amelyek megfelelnek a kihívásnak, tehát ez a legalábbis 30%-os kibocsátás csökkentés mindenképpen fontos, másodszorban pedig Európa azt hiszem, hogy meg kell nézni, milyen lépések által érhető ez el. Például miért nincs most még kötelező érvényű hatékonysági, energiahatékonysági cél, és nemzetközi szinten is Európának úgy kell fellépnie, hogy aktív szereplőként elismerjék. Egészen kis lépésről van szó, Vaszájkut említette, hogy a 30% mellett kell kiálljunk. Nem lehetséges, hogy ezen a közös tanácskozáson itt a Bundestag és az Európai Parlament ülésén a holnapi napra nézve megfogalmazunk egy kérést tényleg a 30%-os cél elérés érdekében? Ezt a vitát hallgatják máshol is, úgyhogy remélhetőleg eljut az üzenet a politika frakciókhoz holnapig. Karl-Heinz Florenz Köszönöm szépen a legutóbbi hozzászólótól arra vonatkozóan, hogy Európa hogyan jár el. Régóta tagja vagyok a bizottságnak, és természetesen fontosnak tartom a százalék arányt. Ugyanakkor azt is tudom, hogy döntés már született, és Európában, amit ott úr említett, Nos, a támogatás nem olyan egyértelmű, mert hogyha Kyoto helyzetét megnézzük, megállapíthatjuk, hogy Európában a helyzet eltérő. Éppen ezért a a 20-25 vagy 30 százalékos kérdés mellett legalább annyira fontosnak tartom azt, hogy milyen eszközökkel kívánunk egyáltalán eljutni oda. Említett egyet ezek közül, például, hogy kötelező érvényű energiahatékonysági célokat szabjunk meg. Hogyan állunk a CDM-hez? A pénzügyi kérdésekhez, amelyek szintén terítéken vannak. Ez is egy nagyon nagy problémát jelent. Fontosnak tartom azt is, hogy megállapítsuk, hogy milyen eszközöket támogatnának önök, hogy az XY célhoz mondjuk eljussunk. És azt is szeretném tudni, hogy a Kiotóval kapcsolatos ellenőrzési lehetőségek milyenek, mert én ilyeneket nem fedeztem fel. Nagyon nehéz hogyha egyöntetű döntéshozatal van érvényben, ugye számos konferenciánál tapasztalhattuk ezt, hogyha egy szankcionáló mechanizmust akarunk életbe léptetni. Nem feltétlenül büntetésről van szó, de valahogy meg kell határozni, hogy egyesek ugye részt vesznek, mások nem. Ki kell mondjuk, hogy ezzel nem értünk egyet. És még valami, amit fontosnak tartok, én egy nagyobb számot is kitűzhetnénk, de hogyha az erdőítás kapcsán a tagállamok hogyan járnak el. Elég, hogyha megnézzük a dél-amerikai kontinenst, amely ugye lángokban áll, és ott óriási a széndiokszid kibocsátás, mi pedig itt 1-2-3 vagy 4 százalékról vitázunk. A tényezők pedig ott sokkal nagyobb horderejűek, és azt hiszem, hogy Cancunban azért annyira nem is rossz eredményt értünk el, ezt tovább kellene fejleszteni. Én nagyon szívesen tovább mennék ennél. Ralf Linkert, frakció. Ralf Linkert, a baloldali, di Linke részéről. Tehát én Bélent úr, igaza van, meg kell mutatni az utat, amit be kell járni, hogy tudjuk elérni a 30%-ot, mondja Ralf Lenket úr. Én Kelet-Németországból jövök, és tudom, hogy mit történik, milyen szerkezet átalakítást történik Kelet-Európában és a biztonsági helyzet is megváltozott. Van egy új dolog. Olyan helyzet, mint a 90-es években a Németországban. Sokkal többek kerül a szélmalom előállítása, mint amit termel mi úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy az EU egy támogatási rendszer dolgozzon ki a megújuló energiák számára. Éppen ezekben az országokban adná meg a kezdő lövést, ha úgy tetszik, és a kezdő lökést, tehát a közép-keletebb országokban. Ez a támogatási program lehetővé kell tegye, hogy legyen megfelelő többletérték teremtési lehetőség optimális megújuló energia termelésről van szó, megfelelő eszközöket kell létrehozni, és ezzel növeljük az elfogadhatóságot. Hosszú és középtávon arról lehet gondoskodni, hogy a fenntartásokat eloszlassuk. Mert nagyon nagy a biomassa potenciál, ami a balti tengeri partszakasz illeti Lengyelországban nagyon magas a napos órák száma, ezeket a lehetőséget ki kellene használni nem csak érvelni kell, hanem helyszíni példákat kell gyűjteni, és itt nagy felelőssége van az Európai Parlamentnek. Mi szövetségi német parlamentként eh, a magunk leckét készítjük el, igyekszünk példájáteken eh, működni. Aztán, ha megnézzük az EU-n belüli gazdasági egyenlőtlenséget, azt hiszem ez a klímacél, ez egy esély mindenki számára, gazdasági szempontból is. Köszönöm szépen! Nagy tesz lesz majd a középtávú pénzügyi tervezés és a regionális struktúrális alap a következő 7 évre. És azt gondolom, hogy valóban egyfajta e, új megközelítésre van szükség a hatékonyság, a megjuló energiák területén. Egy kicsit egyfajta eltolódás, a hangsúlynak el kellene tolódnia. Nagyon fontosak a lehetőségek, amelyben a célkitűzésben rejlenek, repülőterek, kikötők, utak, közutak. Nagyon sok betont építünk, Linda McGavin a brit munkáspárt frakciója részéről. Először is üdvözölni szeretnék mindenkit ezen az ülésen. Linda McCavan a nevem Nagy-Britanniából, a Labour Party, a munkáspárt képviselő vagyok, és az Európai Parlament S plusz D frakciónak vagyok a koordinátora. Szerintem nagyon jó, hogy meghallgassuk, hogy mi történik a német parlamentben. Igazából kérdést szerettem volna föltenni más országok parlamentjével milyen a kapcsolatok, Ahogy Bász is említette, nem olyan könnyű ebben a parlamentben megállapodni a klímaváltozással kapcsolatban. Sőt, ugye megállapodtunk 2008. decemberében a klímajogakatása csomagról, és azóta állandóan újra akarjuk nyitni a vitát, amely a klímaváltozásról szól. Mi legyen a klímaváltozással kapcsolatos prioritás, mi legyen a gazdasági kérdések prioritása. Önök egységesek a parlamentben, de itt az Európai Parlament el kell mondjam, hogy a legerősebb ellenző lobbisták a német ipar képviselői. És igazából az Európai Parlamentet azzal bírálják, többek között a német iparosok, hogy tönkreteszik az európai gazdaságot. Tehát miért vagyunk mi a német, többek között gyáriparosok lobbista célkitűzéseinek, vagy a erőfeszítésének a fő céltáblája. Az utolsó szót két hölgy kapja meg, Dagmar Rothbéren tőlünk, és eh, Éva Bulling Schröter asszony is volt ez egy kérdés, aztán nem jelentkezett még, jelentkezett még valaki, jó? Jó, hát akkor folytassunk, jó, rendben, van még időnk. Akkor mégsem az utolsó szó. Jó, én soha nem kapom meg az utolsó szót, bár csak ilyen egyszerű lenne. Én mindig kísérletet teszek, de nem mindig vagyok sikeres ebben. Miután meghallgattam ott kollégát, azután szóltam. Azt gondoltam előtt, hogy nem kell hozzászólnom, de ha valaki, aki azt mondja, hogy ah, Európa, és elkezd nyögni, hát akkor kicsit kiakadok ezen. Ötödik parlamenti ciklusomat töltöm itt, 15 éven keresztül vagyok az egész bizottság koordinátor, nem csak a frakciójét, hanem az egész MV bizottságnak a koordinátora. És emlékszem, ott kolléga azt kér, hogy legyünk bátrak. Emlékszem, hogy ki volt itt bátor az em- a közvetítő politikában. A német közvetítő politikából semmi nem volt, amit nem kellett rátok erőltetni. Jó, jó, jó, nézzük meg akkor. Akkor most védjük, csináljuk ezt a táblázatot. Nézzük meg. Kárhánc heinz hát kedves kolléga, ott kérlek, nem tudom, hogy az ön helyzete mennyire fényes, ha megnézzük ezt a kis komparatív táblázatot. Most az egésznek az íze olyan furcsa, szájíze. Tehát a, az egész hulladékgazdálkodás, a, diox, a, a, a különböző kibocsátások, a, akkor az égető berendezések, a talajvízvédelem, ezek olyan törvények, amik európai törvények. Egyetlen egy tárolási jogalkotás volt jó Németországban. És hát nekünk kellett rátok erőltetni, ami a víz, a levegőt illeti. Rengeteg európai parlamenti választási kampányban elmondtam már. Most nem térünk rá a klímapolitikára. Könnyű azt mondani, hogy mi támogatjuk a 30%-os csökkentést. Linda McEwen udvariasan, visszafogottan, brit módjára szólt, azt mondja, hogy mi parlament vagyunk, 27 tagállam képviselői ülnek benne, nagyon eltérő struktúrai országokból érkeztek. Ezekkel kell megpróbálni közös nevezőre jutni. Olyan eredményt kell elérni, ami csak, nem, csak a papíron szép. 30%-ot nem lehet meghatározni, mert nem tudják megvalósítani olyan struktúrákkal, amikkel rendelkeznek adott országokban is. Be kell valljam őszintén, én mindig készítést érzek arra, hogy ambiciózus legyek, de végül is mi is számít? az az az eredmény, amely nem csak a papíron szerepel, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Nem tudom, hogy hogy fog működni, Linda McEwen elmondta, akik lobbiznak, akik nem valósították meg kiótót, azok a tagállamok voltak. Németország ott van legelől, mármint a lobbisták szempontjából, és a nem akaródzók szempontjából. Felhívást intézni, hát akkor intézni kéne a Bundestaghoz, hogy tessenek már német parlamenti képviselők kicsit megpiszkálni a német kormányt kölcsönösen feltüzeljük egymást. Azt, ugyanazt a célt akarjuk elérni. Ez nagyon helyes. Hans József Fela. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem nagyon jó, hogy ilyen élénk vitát folytassunk, ahol a cél, az érvek egymással összecsapnak. Szerintem a vita így zajlik a társadalomban is. Osztom azt a véleményt is, hogy Európa a klímavédelem területén technológiai vezető szerepet játszik a megülő energiák és, az F és a hatékonysági technológia területén is. Hogy Bérend asszony, ez valóban német jogalkotási siker is, csak úgy mellékesen megemlíteném ezt Hot Bérend asszonynak. Tehát azt hiszem, hogy a német jogalkotás is sikeres, és túlmutat a sikerünk a német ország határokon túl. És azt hiszem, hogy a többi európai országot is motiváltuk erre. De ezen az úton nem szabad megpihennünk, mert a kihívások más országokból, ahol vannak ilyen technológiák, nagyok, Kínát említeném, ahol más okokból kifolyólag nem pont klímavédelmi szempontból a megülő energiát és, az F- és hatékonysági technológiát nagybetűvel írják, és egy kicsit megkezdik a mi éllovas szerepünket itt Európában. Számukra gazdaságilag érdekes ez a két terület. Látják az új technológiát, látják, hogy függetlenebbek lehetnek, energia biztonsági szempontból áll, és éppen ezért az energia étvágyukat tud, ki tudják elégíteni, kicsit ökológiaibb módon is ezt látják. Tehát azt mondanám, hogy ne csak a klímavédelmi célokban kell megerősödnünk, hanem a többi célban is, amelyek fontosak a klíma szempontjából. A 20%-os köt, hat, európai energiahatékonysági célt kötelezővé kell tenni, a 20%-os megülő energiát ki kell emelni, mert van lehetőségünk előbb elérni ezt a célt nem arról van szó, hogy nyomás akarolnánk a gazdaságra. McKeven asszony nagyon sok nemzeti ö, iparág van Németországban, amelyek nagy felvevő piaca, piacsal rendelkeznek a megülő energiákból. 370 ezer munkahelyet teremtettek ezen a területen, 12 évvel ezelőtt 30 ezer ilyen munkahely volt. Tehát nincs ellentmondás a klímavédelem és a megülő energiák képítések között, de úgy gondolom, hogy az európai erőfeszítéseinket meg kell erősítenünk annak érdekében, hogy egy technológia vezető szerepünket az export ágazatban is meg tudjuk őrizni, és nagyon fontos új erőfeszítések mellett is letesszük a voksunkat. Köszönöm! Azt hiszem, hogy most uh, itt a mazsolázgatásnak uh, nem sok jelentősége van. Valódi áttörést jelentenek a megülő energiák, ebben mert Matthias Grote. A megülő energiáról szóló törvény, az áram tárolási törvény, ez egy nagy kezdeményezés volt Németországban, nagy áttörés volt. A parlament közép ső részén tartó pártok részéről jött ez a kezdeményezés, sokkal hatékonyabbá vált ez a törvény, export sláger ez a törvény. Tudom, hogy miről beszélek, mert egy olyan régióból érkeztem, ahol 150 százaléka a ö, megyénknek szélenergiával lefedett, és tudjuk, hogy ezt a számot még növelni lehet. Linda McKelvin nagyon fontos dolgot említett. Ez valódi nagy erőpróba volt. 2008-ban ezt a klíma és energia csomagot elindítani. Linda McKelvin a frakciónk nevében volt illetékese a kibocsátás kereskedelmi programnak. És csak támogatni tudom. Azok, akik ránk törték az ajtók, a német iparosok voltak, és úgy beszéltek, mintha a nyugat vége következett volna be miatt, tehát lealkonyult volna a nyugat alkonya következett volna be. A 30%-os cél meghatározásával kapcsolatban. Hát hogy lehet ezt meghatározni? Csak akkor, ha a világ összes többi szereplője is részt vesz. Most az egészet a CDM-en és a közös végrehajtáson alapul, nem tudom, hogy jó ez. Ez egy zsákutca, az előző évekből kiderült ezt. Nem másoktól kell elvárni, hanem belső célként kell meghatározni az emissziós kereskedemet. Én azt gondolom, hogy ami szerepelemben a dokumentumban, ez belsőleg 20-ról 30-ra kell növelni ezt a célt. Ez egy nagy lépés előre. Ha ezt egyhangulag lehetne lény a parlamentben, akkor egy ilyen indítvány, egy ilyen saját kezdeményezésű jelentés, nincsen, ha nincs konkrét hatása a jogalkotásra, akkor is egy ilyen jelentésnek van értéke. Ha úgy szavazunk, hogy a többség megvan, akkor az egész dokumentum nem sokat ér csak épp hogy többség támogatja. Amikor egy új törvényről lesz szóló szavazás van, CO2 és autók, ez volt az egyik fő témáim. Más törvényeket indítottam útjára, konkrét törvényekre. Aztán szétforgácsolódnak a többségek, mert több kolléga arra emlékezik, hogy vannak üzemek a járásokban, választási közvetőben, és akkor még sem akarják annyira ezt a jó célt elérni, mint ahogy az az indítványban szerepel, vagy a saját kezdeményezés jelentésben. És éppen ezért azt gondolom, hogy az, amit Bász Eichhaut ki tudott dolgozni egy fél év alatt, valóban nagy tisztelet illeti, ha végül is a nagy többség támogatja, akkor az Európai Unió valóban egyfajta jelzést ad. A következő lépés 30%. százalék. Skeptikus vagyok a cdm el kapcsolatban és a Joint implementation kapcsolatban. A múltban kiderült, hogy ez nem működő intézményrendszer. Három és fél perce beszélsz, kettő percet kaptál egyébként, mondja az elnök. Ingbert Liring, Ciriu CSO. Köszönöm szépen. Az egyik érv többször elhangzott az megrőnegiákkal szemben, hogy nem fogadja el a lakosság, a társadalom, az emberek nem szeretik a szélerőműveket, ron, mert rontja a tájképet. Az én regionális tapasztalatomból elmondhatom, szeretném elmondani, a német északi part, északi tenger partján, majdnem Dániában van az én választókerületem, több mint ezer szélerőmű áll ezen a területen, ez több, mint Bajorországban és baden württembenben együtt. Ennél a témánál bizonyára vannak Németországban is ellenkező vélemények, vagy ellentétes vélemények, de sikerült kiépíteni ezt a szélerő műparkot, a lakosságot is meg tudtuk nyerni a projektek számára. Újabb területeket keresünk <clears throat> a regionális tervezési programok keresztül. Háromszor annyi területet találtunk, mint amit a Schleswig-Holsteini tartományi hatóságok feltártak vagy felajánlottak úgynevezett állampolgári vagy kommunális szélerő parkokat hoznak létre, és ott az embereket bevonják ebbe a folyamatba. Világosá válik az, hogy nem kell ellentmondás legyen a megújuló energiák létesítmény és a gazdasági célok között, mert ezek a régiók a múltban szegényebb régiók voltak, struktúrálisan szegényebb régiók. És a szélerőművekkel azok a parkok létehozásával regionális gazdaságélénkítést tudunk megvalósítani. És a lakosság is fogadta, hiszen az, az emberek még több ilyen szélerőművet akarnak ezekben a régióban. Tehát vannak jó példák, amelyek bátorítólag hathatnak ránk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én szeretnék valamit hozzátenni. A kolléganő fenntartását jónak találom, mert vannak erős lobby csoportok, amelyek EU szinten valóban valamit el akarnak érni a CO2 kibocsátás területén, az autó témában. Nagyon jó és helyes, hogy találkozunk, hogy ezeket a témákat megvitatjuk, és sokkal nagyobb körű, szélesebb körű eszmecserét szeretnék folytatni, mert szerintem sokkal konkrétabban lehetnek kérdést megvitatni. Nagyon jó lenne példákat, akadályokat felsorolni, hogy mit, hol, merre lehetne támogatni, és természetesen vannak félelmek, agályok, munkahelyteremtéssel kapcsolatos bizonytalanság, hol lehetne újakat létrehozni, ez is egy fontos kérdés. Nagyon fontos lenne ezt megvitatni, mert ha nem sikerül megoldani ezt a kérdést, nagyon nagy szükség van arra, ezt a 30%-ot, ezt már többször említették, ezt a 40%-ot, helyes, hogy 40%-ra van igazából szükségünk. A kérdés az, hogy hogy érjük el ezt a 40%-ot. <clears throat> Azt hiszem, hogy még sokkal többet kell még <clears throat> erről szólni, támogatást kell adni, mert akkor az emberek, ha nem teszünk valamit, az emberek még tovább fognak, vagy inkább fognak aggódni, hogy újabb munkahelyek vesznek el. Látjuk, hogy néhány EU tagállamban az emberek az utcára mennek a szociális problémák miatt. Az embereknek vannak más problémájuk, hát más gondjuk is van, mint a klímaváltozás, azt hiszem. Tehát ezt mind figyelembe kell venni, és ehhez van szükség intenzívebb vitára. Arra is szólni kell, hogy a források honnan szerezhetők be. Um, de... Rendben, tehát ez volt az első témakör, az éghajlatvédelem. Érthető, hogy a német Bundestagban a konszenzus azt kívánja ösztönözni, hogy itt is legyen ilyen konszenzus, és ambiciózusabb csökkentési célokat határozzunk meg. Azt hiszem, hogy ezen az úton haladunk. A jövő, holnap ugye szavazunk, és hogyha ez a plenáris ülésen is elérhető, akkor ez fontos. Ugye a tanács álláspontja egy dolog, aztán ugye kérdés, hogy a bizottság hogy dönt, lesz még jó néhány csúcs, és minden bizonyal halad tovább ez a vita. A soron következő elnökség, ugye szomszédunk Lengyelország, ők pedig az EU nevében kell, hogy szóljanak, nem csak a saját hazájuk nevében, úgyhogy majd meglátjuk, hogy merre halad az Európai Unió a dél-afrikai konferencián. Én optimista vagyok, mert vannak már határozatok 2050-re vonatkozóan, és nyáron majd láthatjuk, hogyha ezt az évtizedet elveszítjük, akkor a soron következő célokat sem érjük el. Tehát most kell a lépéseket megtennünk, nem pedig 2025-ben, ahogy azt egyesek állítják. Köszönöm, azt hiszem ez nagyon érdekes és nagyon hasznos volt. És jó lenne ezt majd még megismételni valamilyen más formátumban is talán. Van még némi időnk a következő témához, legalábbis nálam ez szerepel, az erőforrás hatékonyság, vagy a biológiai sokféleség. Összefoglalásképpen tudjuk, hogy van egy közlemény, ez pusztán egy vitaindító dokumentum az energiahatékonyságról, az erőforrás hatékonyságról, a német Bundestagban pedig van egy külön eh, bizottság, vagy két külön bizottság, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Nekünk pedig Európa egészét kell ebbe az irányba eh, fordítanunk. És ugye a zöld hét is most zajlik a biológiai sokféleségről, ugye Nagoyában egy nagyon nagy delegációnk járt, a Bundestag is ott volt, én néhány héttel ezelőtt Norvégiában jártam. Ez az egyetlen olyan ország, amelynek tényleg van törvénye az ABS jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Már Nagoya előtt létezett ez, mert a norvég hegyekből származó genetikai anyagot használt fel a gyógyszeripar és a kozmetikai termékek ipara, és ezt követően jött a vitába ez az esőerdő mm, aspektus is, tehát szükség van egy jogszabályra, mert önkéntesen mindez nem működik. És az egész természetvédelmi stratégiát is érinti ez ugye. Rendben. Chris Davis jelentkezett ismét elsőként. Parancsolj! Köszönöm. A biodiverzitással kapcsolatos célkitűzések között szerepel ugye a hal állományok helyreállítása a legnagyobb fenntartható hozam érdekében 5 év a cél, hát nem biztos, hogy ez megvalósítható, de ez volt a cél. Július 13-án a bizottság előráthatólag elfogadja a javaslatokat a közös halászati politika megreformálása érdekében, és ennek a célja az, hogy egy fenntartható megközelítés lépjen életbe. A kérdés az, hogy amint közzéteszik majd ezen részleteket, vajon kellő politikai támogatást is kapnak-e a reformhoz. A parlament a múlt héten szavazott, és a parlament gyakorlatilag többséggel megszavazta, hogy több támogatást kapjanak a halászok az olajárak emelkedése miatt. Most, amikor a halászat fenntarthatatlan, hát fenntarthatatlan az is, hogy támogassuk a halászatot. A német képviselők többsége azt hiszem, annak ellenére, hogy a szocialista frakció az álláspontot megpróbált megváltoztatni, de a német képviselők többsége ezt támogatta. Én azt szeretném tudni, hogy hogyan viszonyul ehhez a német parlament. Matthias Mirsch. Igen, az SPD frakció környezetpolitikai szóvivője vagyok. Én is szeretném megvilágítani ezt a kérdést. A támogatás, a szubvenciók tekintetében van egy aspektus, ami nem kifejezetten a halászathoz, halászathoz kapcsolódik, hanem a mezőgazdasági politikához. Az illetékes biztos javaslata pedig azt hiszem, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy a biológiai sokféleség, illetve a természetvédelem fokozottabban jelenjék meg. Ha megnézzük a kifizetéseket, a és ezeket összekapcsoljuk a természetvédelemhez, a fajok védelméhez, a biológiai sokféleségi célkitűzésekhez. Nos, mi a parlamentben egyetértünk azzal, hogy ez a megközelítés a biztos részéről olyasmi, amit mi nemzeti szinten is támogatunk. Tehát, hogy egy olyan megközelítést alkalmazzunk, hogy a kifizetéseket a minimális környezetvédelmi célokhoz kössük. Azt hiszem, hogy ez egy olyan megközelítés, amelyet talán a halászati politikában is követhetnénk. Meg kellene fontolnunk, hogy a célokat mennyire tudjuk összekapcsolni a gazdaság szükségleteivel, legalábbis, hogy megnézzük, ez mennyire megvalósítható. Az elkövetkezendő évek során ezt meg kell vitatni, és mi nemzeti parlamentként azt javasoljuk, hogy a mezőgazdaságot hozzuk összhangba a környezetvédelmi célkitűzésekkel, illetve kapcsoljuk a kettőt össze. Köszönöm, Bász Eichhut. Köszönöm. Ami a biológiai sokféleséget illeti, úgy gondolom, hogy nem állíthatjuk, hogy nem tartunk ugyanott, ahol az éghalatvédelmi célok hiszen tudjuk, hogy ott a megoldás, tudjuk, hogy gazdasági érték is van ebben a megoldásban, és haladunk a cél felé. Ami a biodiverzitást illeti, általánosabb célokról beszélünk itt. Persze Európa itt is megállapodott abban, hogy 2020-ban addig szeretnénk feltartóztatni a biológiai sokféleség elvesztését. Ez egy nagyon szép célkitűzés, de kérdés, hogy mit jelent? én is ugyanarra gondoltam, amit Chris Davis mondott. Ez azt jelenti, hogy Európának radikálisan meg kell választania, meg kell változtatnia a mezőgazdasági politikáját, a halászati politikát. Ha szeretnénk megszabadulni az összes káros támogatástól, akkor ezt az összes iparágra ki kell terjesztenünk ott van a dízel olaj például, hogy van a gazdáknak vagy a halászoknak olcsó dízel. Van számos olyan politika, amely még érvényben van, és éppen ezért én azt szeretném kérdezni a német Bundestagtól, hogy ha ugyanaz a célunk, szeretnénk feltartóztatni a biodiverzitás elveszítését, akkor mi történik például, amikor a közös mezőgazdasági politikáról vagy a közös halászati politikáról beszélünk, hiszen ezen területeken kell változtatásokat eszközölnünk. Máskülönben megállapodhatunk nagyon szép, hangzatos távoli célokban, de amikor a tényleges szakpolitikáról, a támogatásokról, a halászatról, a mezőgazdaságról van szó, akkor semmi sem változik. Tehát pontosan itt kell megszereznünk a nemzeti parlamentek támogatását, többek között a Bundestagét, hogy a szép 2020-as célkitűzéseket konkrét politikába öntsük, máskülönben ez csak üres beszéd lesz. Igen, Gaius Julius Caesar, a CDU, CSU részéről talán ehhez mond valami okosat. Azt hiszem, hogyha a biológiai sokféleségről beszélünk, akkor ez mindenek előtt egy nemzeti feladat. A nemzeti feladatnál pedig, ami igazából fontos, az a mezőgazdaságban például a gazdák érdekeit szem előtt tartani, ezt összhangba hozni a természet védelmével. És ha ott megnézzük a 2013-ban érvényét vesztő támogatási rendszert, konkrét intézkedésekről van szó, a kifizetéseket konkrét körülményekhez, konkrét feltételekhez támasztjuk, akkor ez már egy jó kiindulópont és az erdészet, illetve a mezőgazdaság nyilván haladhat ezen az úton, és ezt keretfeltételekhez lehet kötni. Nemzetközi szinten pedig azt a kérdést kell ugye feltennünk, hogyha mm, évente elvész egy Németország területének megfelelő terület, akkor a pénzügyi források terén hatékonyak kell, hogy legyünk. Amikor ugye új intézkedéseket hozunk, és más országokkal kell megállapodásokat kötnünk, és meg kell fontolnunk, hogy hogyan tudjuk esetleg finomítani a már hatályos megállapodásokat, például a széndiokszid kibocsátás, az éghajlatvédelem, ezt ugye az erdők fenntartásával kell összekapcsolni, a biológiai sokféleség védelmével. Ez egy központi jelentőségű kérdés. És úgy gondolom, hogy itt több kezdeményezésre van szükség, ez lenne az én kérésem. Köszönöm. A nemzeti hatáskörbe tartozik ez, ahogyan az energiapolitika politika is, de azért mégsem teljesen, hiszen vannak a reformok tekintetében határon átnyúló aspektusok, mert Európa ugye kis kontinens, és ennek többletértéke is lehet, és az Európai Unió amikor kitűzi a célokat, akkor a keretek között mindenkinek ezeket végre kell hajtania. A gazda szervezetek érdekei is persze fontosak. Lengyelországban, amikor ott jártam, azt láthattam, hogy az azonos kifizetések témája egy nagyon fontos prioritás, és a következő elnökség küzdeni fog azért, hogy a, német, ugye a lengyel gazdák ugyanannyi támogatást kapjanak, mint a nyugati gazdák. Van egy téma, a talajvédelem, amelynél Németország és az Egyesült Királyság együtt akadályozzák az előre lépést. Azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha egy talajvédelmi irányelv születne az Európai Unióban, mert akkor számos országban, ahol nem történnek lépések, vagy kevés történt, lennének olyan célok, amelyek nagy segítséget jelentenének. És akkor ez a blokkoló kisebbség most még ugye elég stabil, talán megváltozna. Ralph Linkert. Igen, a biológiai sokféleség egy nagyon széles témakör. Ha veszünk egy kis példát, az erdőkben Németországban a madár populációk helyreálltak, tehát a biológiai sokfesség védelme tekintetben jó úton halad. Ha a legelőket, a mezőket nézzük, akkor ott komoly a probléma, és akkor el is jutottunk a jogalkotáshoz. A közös agrárpolitika fontos, hogy biztosítsa azt, hogy a biodiverzitás egy lényeges tényező a támogatások kifizetésénél. És mi, a Link frakció azt is állítjuk, hogy a halászoknak is perspektívát kell nyújtanunk. Tehát a politikát úgy kell kialakítanunk, hogy a halászatban legyen egy perspektíva. A halállományok védelme, illetve a halász egzisztenciáját is biztosítani kell. Nem szabad az egyiket elhanyagolni, de a másikat sem. És az EU ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy komolyabban szerepet kell, hogy vállaljon, mert a nemzeti parlamentek erre sokszor nem képesek. Sok jogalkotási folyamatért hálás vagyok az EU-nak, például a vegyszerekkel kapcsolatos keretirányelv tekintetében, Ugyanakkor az ipar mindig megkeresi, hogy melyik a gyengébb partner, és hogy kit lehet a lobby tevékenysége során könnyebben meggyőzni. Ez lehet, hogy adott esetben az EU parlament. Éppen ezért ezt a mai rendezvényt jónak tartom, az eszmecsere fontos, és folytatnunk is kellene, hogy kiátszanak egymás ellen, és megkeresse az ipar azt a partnert, akinél a legkisebb ellenállásba ütközik. A biodiverzitásnál pedig teljes mértékben egyetértek a kollégámmal van egy Véra nevű folyó Türingiában, és ott van egy gyár, amely ugye gyakorlatilag elpusztult a folyó, ugyanakkor az EU irányelvek értelmében el lehetett érni azt, hogy szennyezőanyag továbbá nem kerül a folyóba. Köszönöm. És az utolsó képviselőnk, aki hozzászól, Anna Rosbach. Köszönöm, elnök úr. Én is ott voltam Nagójában, és eh, elszomorított egy kicsit, amikor utána Mexikóba érkeztünk, mert a biodiverzitást ott eh, gyakorlatilag egy rövid eh, bekezdéssel elintézték. Egy olyan országból származom, ahol egy kicsit félünk azért a fáktól, és amikor a fákat kivágják, akkor megfeledkezünk arról, hogy például a méhek is elvesznek. Én tulajdonképpen egy euroszkeptikus frakcióhoz tartozom, de azt kell mondjam, hogy itt a parlamentben egy olyan kérdést, mint a méhek, ezt komolyan vesszük, és azt mondjuk, hogy igen, valóban ezt meg kell fontoljuk közösen. Szükségünk van a közös, a különböző növényfajtákra, hogy a természetben keletkező mm, súlyos károkat, például a monokultúrák által enyhítsük. Ez ugyanis mindannyiunk érdekét szolgálja. Mindannyiunk érdeke az, hogyha valóban kinyílik a szemünk, és meglátjuk a természetben a különböző összefüggéseket. Köszönöm. Hans József. Köszönöm szépen, Hans József fel a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ami a támogatás életé, az agrárágazatban, az ökoágazatban döntő fontosságú kérdés. Azt hiszem, hogy valóban nem szabad a valóságot szem előtt éveszteni. Azt jelenti, hogy a megújuló energiák azok nagyon tám- magasan támogatottak, és éppen ezért eh, csak így tudnak eh, érvényesülni az olcsó fosszilis energiahordozokkal szemben. A Párizsi Nemzetközi Energiaügynökség tavaly egy jelentést eh, készített a G20-ak számára, és a közvetlen támogatást 312 milliárd eurót bocsájtott a foszil... Azt mondja, hogy ennyit költenek a foszilis energiákések, csak 250 milliárdot a megülő energiákra. Tehát nagyon sok államhoztartás direkt támogatást ad a fosszilis energiadotok számára, ami pedig ökológiai szempontból tartatatlan hiszen arra adunk ki adó fizetők pénzét, hogy elősegítsük a klímaváltozást. Ez nem tartható az államadóság szempontjából sem, mert tudjuk, hogy nagyon sok adókiadás a túladósodott költségvetésből ezt felsorfolja az adósságállományt. Arra kell figyelni Európa szerte, hogy ezek a támogatások ne kerülnek további kifizetésre. Németországban nekünk is vannak ilyen szubvenciók, például a szín támogatás, vagy az ökodízel olcsó váltétele a mezőgazdaságban dolgozók számára. Spanyolország közvetlenül támogatja, hogy a nád dízel állítását olcsóbbá tegye. Szerintem nem így kellene eljárni. Közösen egy olyan stratégián kellene dolgozni, amely gyakorlatilag ez volt a G20-ak tanácskozásának a döntése, világszerte nem nagyon valósítják meg Európában sem. Frank, Frank Schwab. Frank Schwab. E, elnök úr, kedves kollégák, és az volt, hogy mi a helyzet Németország e, esetében a tengelypolitika és a talavédelemmel. A helyzet nem más, mint más országokban. Vannak különbségek értelmeztem. Kérdésem, hogy ott kollégát szerintem félreértelmezték. Amikor Európáról beszél, mindenkiről beszél. Én is európai vagyok, tehát én nem gondolom, hogy ez most most nem az Európai Parlamenthez fordulok, amikor arról szólok, de elmondom, hogy jobb csalódott lennék, hogyha a klímaváltozásnál nem érnénk el a 30%-ot. Mert mind Németországban egy hangulag elfogadtuk ezt a célt. mert hát az a helyzet, hogy különbségek vannak bizottságok között, a frakciók között, és a kormányok között is, ami a konkrét kérdéseket illeti a tengeri politikát és a talajvédelmet. Ugye az Agrárminisztérium Németországban a Szociáldemokrat frakció nevében el tudom mondani, hogy mi a talaj irányelvnél és a tengeri politikánál sokkal fenntarthatóbb ökológiai politikát szeretnénk látni. Nagyon sok témánál amelyek nemzeti gazdasági érdekeket érintenek. Megnézzük az határértékeket az autóipar területén. Azt hiszem, hogy valóban Németországban, a Nemzeti Parlamentben hasonló helyzetben vagyunk, mint az Európai Parlamentben. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy ezt a vitát itt folytathatjuk, és remélem a jövőben is lesz lehetőség erre, hogy valóban meg tudjuk érteni egymástól, hogy egyáltalán másként zajlik a döntéshozatal, mint a nemzeti parlamentekben, pedig ugyanazok a céljaink vannak, csak más a hozzávezető út. Köszönöm szépen, még két kolléga. Kálc Florence nem kér már szót. Oliver Krisen. Csatlakozom az utolsó hozzászólóhoz, és mondanék valamit, ami a bírók és sofőrséget illeti, az EU Németországban nagyon sok jót tett, amit nemzeti szinten el sem tudok volna képzelni. A Natura 2000, a Kultúrtáj, olyan dolgok történtek, amelyek a nemzetállam szintjén Németországban nem voltak megvalósíthatóak. Azt hiszem, hogy ennyire a témánál mindig megtapasztaljuk, hogy mindenki azt mondja, hogy természetesen nem szabad utcát építeni, az esőerdőt meg kell óvni Tanzániában, nem szabad utcát építeni. Tehát vannak konfliktusok, egész másként néz ki Európában a helyzet. Az álláspontok sokkal visszafogottabbak, amikor minket érint ez. Csatlakozom Schwab kollégához, természetesen ellentmondásos vita zajlott a német Bundestagban a konkrét cseleket illeti. A vasárnapi beszédeknél azt hiszem mindenki egyformán gondolkozik, de ami a konkrétumokat illeti összegészében, az egész közös agrárpolitika. Ha megnézzük a madárvilágot, a legtöbb veszélyeztetett madárfaj agrárterületen él, és azt hiszem, hogy a hibás agrárpolitika csak oda vezet, hogy a bélistások száma nő, konkrét cselekedetekre van szükség tettekre. Azt hiszem, hogy nagyon jó, és észszerű javaslatok vannak, és az Európai Uniótól pozitív válaszokat várok. Kérem szépen, hogy a németek nem mindig helyes álláspontját tessék már jobb irányba eltolni. Kedves kollégák, hogy az elnök a másfél óra, amelyet vitával töltöttünk, nagyon hasznos volt. Azt mondanám, hogy a kísérlet sikeres volt, és nemzeti parlamenttel folytattunk eszmecserét, számomra nagyon is frissítő volt és örömteli, és egyetértünk az MV Bizottságban legalábbis abban, hogy Európa az alacsony szélfelhasználású gazdaság és az energiahatékony gazdaság útját kell járja. Azt gondolom, hogy mindenki másolja a mi mintánkat, és 7 milliárd ember októberben, hogy októberben megszületik a 7, 7. 7 milliárdodik ember, ami a fenntartatóságot illeti az alapfeltétel. Köszönöm, hogy itt vannak köztünk, eljöttek Brüsszelbe, és sok sikert kívánok Önöknek Berlinben. Nyilván Önök is nekünk sok sikert kívánok itt Brüsszelben és Strasbourgban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és Találkozunk mi hamarabb legközelebb. Kedves jó Leinen kolléga, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Minden kedves kollégának is köszönjük, hogy itt lehetünk. Általában a vendég ajándékot is hoz. Nem kapsz a német parlamentről képeskönyvet, hanem a száz legszebb tárgyát tárja fel egy képeskönyv, amelyeket veszélyeztet a klímaváltozás. Ez egy csodálatos téma, én azt gondolom, hogy tudnunk kell, hogy miről beszélünk, éppen ezért ezt az ajándékot kapott. Tehát a világ száz legszebb tárgya, amelyet veszélyeztet a klímaváltozás. Dankeschön, gucke ich mir natürlich an und äh, sein schön. Meg fogom nézni, nagyon szép, de szerintem szomorú ez a könyv, mármint hogy a a száz veszélyeztetett biotop, izotop, három-négy percen belül érkezik a klímabiztos asszony, ha van idejük, kérem maradjanak körünkben, ha nem, akkor viszontlátásra, és legközelebb találkozunk. Köszönöm. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Kedves kollégák, folytassuk. Der Tagesordnung und ich darf ganz herzlich Ötödik napi rendi pont, Kani Hetikát, biztos asszonyt üdvözöljük. A klímavédelmi biztos asszonyt az EU-ban. Ezt a vitát a struktúrált párbeszéd keretében folytatjuk, amiben megállapodtunk a bizottság és a parlament között a munkaprogramról, a biztosok munkaprogramjáról, a következő éves munkaprogramjáról fogunk eszmét cserélni. Látom, hogy a Bundestag részén néhány német kolléga amik itt maradt körünkben. Látom, hogy következő vendégünk Filip Mástár, az Európai Beruházási Bank elnöke is itt van, érdeklődéssel hallgatja, hogy mit tesz a bizottság. Also, herzlich willkommen, äh, Frau Hedigard, wir Köszönjük szépen, Hedegát, hogy itt van, körünkben, többször is jár nálunk a bizottság és a parlament együttműködése keretében. Ugyanazon az úton haladunk. Mindjárt meg is adom önnek a szót. 5 óra 30-ig van időnk. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, nagy örömmel jövök el önökhöz, ahogy az elnök úr említette, gyakran találkozunk, néhány témát nem fogok annyira áttekinteni, például a nemzetközi tárgyalási stratégiáról sokat szólunk, ezekről nem fogok szólni, inkább a munkaprogramról és a konkrét kérdésekről, amiket föltettek. Először is köszönöm szépen a nagyon is hasznos javaslatokat, amelyek a 2011-es bizottsági munkaprogram végrehajtására vonatkoznak. Köszönöm szépen a munkájukat a 2012-es program előkészületei kapcsán. Tudják, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy garantáljuk azt, hogy az EU vezető szerepet a klímaváltozói küzdelemben, belső és külső politikáinkkal kívánjuk ezt a célt elérni. Az első öt hónapban idén a bizottság mm, a világ legambíciózusabb akciótervének alapköveit tettük le a klímaváltozás területén, és 2011-ben szeretnénk is az, azt követően a megvalósítást elérni. A két kulcsfontosságú eredmény az, hogy a, a 2050-es úti tervet elfogadtuk, amely az alacsony szélfelhasználású, szénfelhasználású gazdaság felé vezet, és Szeretnénk a klíma és energia csomagot megvalósítani, kiváltképpen ami az LTS e illeti, a benchmarking döntés követően, illetve a hatékony reagálás a kiber támadásokra, amelyek januárban következtek be. Hadd szóljak néhány szót a 2050-es úti tervről és a 20%-on túli célokról. Márciusban a bizottság elfogadta a 2050-es úti tervet, a Környezetvédelmi Tanács tanácsi konklúziókat készít június 21-én, és várom a parlament ide vonatkozó indítványát. A 2050-es úti terv kulcsfontosságú eleme a 2020-as stratégiának, amely az energiahatékony Európa célját tűzi ki. Nagyon fontos az EU 2020-as stratégiának a, EU, a klímaváltozási célkitűzése is, és most igazából túl megyünk a 2020-as időzónán, meg kell néznünk azt, hogy az EU hogyan tudja megvalósítani célkitűzéseit hogy valóban 80-95%-a tudja 2050-ben csökkenteni a szükséges fejlődő országok által kidolgozott célt. Ami az elemzéseket illeti, a 80-95%-os csökkentést úgy tudjuk elérni az üvegház hatású gázok területén, a háztartásokban kell -e 80%-os háztartási, csökken, háztartási szintű csökkentésre van szükség. Paradigmaváltásra van szükség a 2050-es úti terv eléréséhez, mert rájöttünk arra, hogy hosszú távon nem lehet majd más megoldást találni, és hogyha alacsony szénfelhasználású gazdaság felé kell elmozdulni, nem kellene most többet investálni a saját területünkbe, ne pedig az innovációba fektessünk, hogy tudjunk versengeni a riválisainkkal. Mi a bizottság alapként szeretnénk alkalmazni az ágazat specifikus programokhoz az úti tervet, például a közlekedési fehérkönyvről már szóltunk, az energiahatékonysági akciótervet is már bemutattuk, aztán a 2050-es energiaúti terv következik majd. Ami a 20%-on túli célkitűzést megfogalmazó közleményt illeti, üdvözlöm az önök indítványtervezetét és a sok módosítót, amely készült hozzá, konstruktív és rámutat arra, hogy milyen pozitív elemei vannak ennek a stratégiának a klímaváltozása kapcsolatban. Az indítványtervezet kiemeli saját értékelésünk néhány konklúzióját, kiváltképpen a növekedés és munkahelyteremtés területén. Azt mondom, ez egy olyan terület, ahol a legtöbbet értük el az elmúlt 12 hónapban. Amikor a 20-30%-os közleményt közétettük tavaly májusban, ez egy új dolog volt, hogy kiemeltük azt, hogy van azért saját érdeke is Európának, amit követni kell. A klímaváltozás nem csak a klímaváltozásról szól, hanem az energiabiztonságról, az energiafüggetlenség növeléséről, az innovációról, a munkahelyteremtésről szól. Az elmúlt 12 hónapban ez gyakorlatilag meg is határozta Európában a programot, és ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezen a területen előre lépjünk. Nagyra értékelem azt, hogy a jelenlegi 20%-os üvegházhatású gáz kibocsátás arány csökkentése nem elegendő, hosszú távon azon kellene elgondolkozni, hogyan, hogyan tudnánk többet elérni, 25%-ot 2020-ra a házhatások területén. Ahogy kiemeltük az ütemtervben, a 20%-os energiahatékonysági cél elérése elérhetővé tenni a 25%-os üvegházhatású gáz csökkentést. Az energiahatékonyságot, ha, komolyan vennénk, akkor a háztartások területén már 5%-ot tudnánk nyerni. Remélem, hogy az Önök Bizottsága holnap elfogadja az indítványtervezetet nagy többséggel, ez valóban előkészítené a júniusi plenáris ülésen lefolytatandó ö, szavazást, és megtudom, hogy a parlament mit is gondol erről pontosan. Az EU ETS, e tehát Európai pontosan emissziós kibocsátási kereskedelmi rendszere, ez egy kiemelt program. Mindent megtettünk annak idegében, hogy zökkenőmentes átmenetet valósítsunk meg, a legtöbb végrehajtó rendelkezés megszületett, az aukció rendelkezés tavaly, idén további intézkedések. Nagyon fontos, hogy időben meg tudjuk valósítani ezeket az intézkedéseket. Több technikai végrehajtási rendelkezést az év vég előtt kívánunk elfogadni. amely a biztonsági problémákat illeti, néhány nemzeti ETS regisztrációs rendszerben voltak biztonsági problémák, ezeket most nem fogom kifejteni, de igyekszünk hosszú és középtávon megvizsgálni, hogy hogyan lehet a biztonságot garantálni maximálisan. Amint önök is tudják, a bizottság jelenleg aktívan vitatja a következő több éves pénzügyi tervet. Az év vég... a következő hónap végéig szeretnénk javaslatokat június vége előtt előre te előterjeszteni. Nagyon fontos a klímaváltozás áramvonalasítása, nagyon fontos a kohéziós alapok szerepe, a kap, az K plusz F, illetve a külpolitikák. A klíma, akció láthatóvá kell váljon, és szilárd alapokon kell alapoljon. Nagyon fontos a 2050-es menetrendben meghatározni azt, hogy nagyon sok beruházásra van szükség annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a céljainkat. Ennek van hatása a teremtésre, ennek tükröződnie kell az EU jövőbeli költségvetésében a 2020-as adékjával összhangban. A nyilvántartási rendelet módosításán túl, ami a szénalapú piac felügyeletet illeti, igyekszünk csökkenteni a kockázatokat, a csalás és a mm, fiatal és dinamikus, gyorsan növekvő európai kibocsátási kereskedelmi piacon, tehát garantálni kell a csalás mellőzését, az átláthatóságot. Nagyon fontos a pénzügyi eszközök és piaci eszközök és piaca való visszaélési irányelv felülvizsgálata, ami a közlekedést illeti. Az ETS-ben a légiközlekedés felvétele további napirendre kerülő téma, véglegesíteni fogja az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. A következő mérföldkő az lesz, amikor közé tesszük a harmonizált benchmarking rendszert, amikor is a légi közlekedési szereplők számára engedélyeket határozunk meg. A tagállamok magas szintű megfelelésről számoltak be az összes fő a világon működő légitárság részéről pozitív eredményekről tájékozottunk. mi harmadik országi légitársaságokat illeti, ők tiltakoznak az EU fellépésével szemben, garantálni kell a törvény zöggenőmentes végrehajtását, de a harmadik országoknak el kell magyaráznunk, hogy miről szól ez a rendelkezés. A parlament arra kérjük, amikor találkoznak a harmadik országbeli parlamenti képviselőkkel és kollégákkal, akkor örülnénk, hogyha elmagyaráznák ezt. Nagyon fontos a harmadik országból beérkező járatok figyelembevétele. Más szóval, ha maguk tesznek volt a harmadik országok, amely megfelel az EU-nak, akkor el kell fogadni. Tudom, hogy néhány ország már fontolóra vett én intézkedéseket. Ez egy olyan terület, ahol nagyon nagy segítség lenne, amikor önök találkoznak ezekkel a harmadik országbeli delegációkkal, hogyha ezekről is beszélnének. Kérem, ne értsenek félre, nagyon fontos elvekről van most szó, mely kockán forognak, Éppen ezért tudjuk, hogy ez nagy éves lesz, de nagyon sok, ö, tehát sokat jelent, amit önök tesznek ezen a területen. A bizottság többször kiemelte azt, hogy nagyon fontos lenne a légi közlekedésnek a klímára tett hatása, ami nem annyira látható, erről is már volt kérdés. Ebben az összefüggésben kifejeztük azt a szándékunkat, hogy szeretnénk a NOx emissziókat kivenni, Továbbra is szeretnénk ilyen javaslatot előterjeszteni az átfogó európai klímaváltozási politika keretében. Garantálnunk kell, hogy a javaslat valódi bizonyítékokon alapul, a bizottság által készített tanulmányból kiderül, hogy a meglévő tanom tudományos tudományos bizonyítékok nem teljesen egyöntetőek, mármint ami a nitrogén alapú gázokat illetik. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy a, az EU LTS rendszerét előbb be kellene vezetni a légiközlekedés területére, mielőtt további rendelkezéseket foganatosítanánk. Igen, Dörben szeretnénk eredményekkel megkoronázni, a Cancuni konferencián túl kell lépni, annál többet kell edni, ugye a második elkötelezettségi fázisba lépünk, de tudjuk, hogy nagyon nehéz ez a terület, meg kell néznünk azt, hogy tudunk-e más témákat is elővenni, légi légiközlekedés, hajózás, ágazati megközelítés, piaci alapú mechanizmusok, ezeket is szeretnénk majd a többeni konferencián megvitatni. Röviden szólnék még néhány más kezdeményezésről. Szeretnénk csökkenteni a környezeti hatásokat, amelyek a bioüzemanyagok és biofolyékony üzemanyagok gyártása kapcsolatosak, a föld felhasználás, fölvásárlás kérdéseit meg kell vizsgálni, a problémákat meg kell oldani. A legutóbbi tudományos eredmények alapján a bizottság azt mondja, hogy gyakorlatilag a egyik legfontosabb konklúzió, amelyet a jelentés fizetett a földhasználat hatásával kapcsolatban. A bizottság jelenleg egy hatástanulmányt készít, a viták még zajlanak, és ha jól értem, ezt a kérdést önök a holnap fogják az ILOC szolgálattal megvitatni a földhasználó közvetett megváltoztatását. A Mm, fluor alapú gázokkal kapcsolatos kérdésben nincsen változás, az önök bizottsága is elmondta. Két elemből áll. Van egy jelentés, amely a rendeletet vizsgálja felül, és ennek az elemzésnek az alapján módosítani fogják majd a fluor CKV gázokról szóló rendeletet. A bizottság el fogja fogadni a jelentést ősszel, és úgy gondolom, hogy az előzetes eredmények arra utalnak, hogy kell tenni valamit. A bizottság átfogó hatástanomány készít a különböző politikai lehetőségekről, hogy egy ilyen javaslat lehetőségeit megvizsgáljuk. Abban bízom, hogy a bizottság jövő nyár előtt elkészül ezzel a jelentéssel. Felülvizsgáljuk a monitoring mechanizmus döntést, szeretnénk javítani a monitoring és jelentéskészítési rendelkezéseken. Ez egy kulcsfontosságú rendelkezés a 2011-es munkaprogramban. Nagy cél az egyszerűsítés, a bizottság a földház, földhasználattal ö, és az erdészet kérdésével foglalkozik, ahogy ezt a klíma és energia csomag előírja. Egy jelentés készül, és a jelentés mellé készül majd egy jogalkotás javaslat, az évig előtt várható ennek az elfogadása. A 2012-es bizottsági munkaprogramot most készítjük elő, október 26-án fogja jóváhagyni a bizottság. A program központi témája a klímaváltozáson belül, a nemzetközi tárgyalásokon túl, a klíma és energia csomag megvalósításán túl, a 50-es tervek lesz kapcsolatos, illetve az üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatos. Az utolsó megjegyzés a hajózás területén. Az egy jogalkotás azt kéri a bizottságtól, hogy készülne egy javaslat a kapcsolatban, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátásokat építsük be a közösségi csökkentési tervbe, hogyha nem készül az év végéig nemzetközi megállapodás erre vonatkozóan. Mi globálisan szeretnénk fellépni, emellett állunk ki, globális piac alapú intézkedést szeretnénk találni, amikor a globális ágazatról beszélünk. Azonban sem az IMO, sem az ENSZ illetékes hatóságai öm, rendelkezései nincsenek összhangban. A nem fellépés nem opció, az, ha hajózás területén sem az érintettekkel rendszeresen konzultálunk, egy magas szintű munkacsoportot hoztak létre, Kálesz a bizottság alelnök és önmagam magam elnököljük ezt, a bizottságot az Európai Parlament is részt vesz ezeken az üléseken. A szolgálataim előkészítik a javaslatot, hogy jövőre elkészüljön, és ez be fog épülni a 2012-es munkaprogramba. Döntés még nem született arról, hogy mi lesz ennek a volumene. Az érintetteket kérjük meg, hogy mondják el, hogy milyen javaslataik vannak. Majd az év végén tudunk erről többet. Persze a költséghatékonyság és a versenyképesség kulcsfontosságú eleme lesz a jövőbeli munkánknak is. A 2011-es munkánkban még dolgozunk kell, a 12-es programot még nem hagytuk jóvá, a struktúrák párbeszéd a parlamenten nagyon fontos lenne, és eh, várom az önök inputját. Köszönöm, elnök úr. Ja. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, mint eh, mindig nagyon lelkes volt ezen témák ismertetésén. Reméljük, hogy eh, holnap a szavazásnál mi is hozzájárulhatunk a vita további menetéhez ami a kötelezettségvállalásokat illeti a kibocsátás csökkentésnél. A klímagázokkal kapcsolatban van egy meghallgatásunk, és ez a Montreal jegyzőkönyvhöz kötődik. A Montreal jegyzőkönyvet ugye a 90-es években a világon mindenhol egyöntetően fogadták el, és úgy gondolom, hogy ez eh, az éghalat védelem szempontjából egy nagyon fontos aspektus, tehát a Montreal jegyzőkönyvben foglaltakat eh, ki kell használni, hiszen a Kyoto jegyzőkönyv eh, számos problémával küzdik, ami második fázist illeti pénteken. A német sajtó arról cikkezett, hogy Kína ellen intézkedésekkel fenyeget, ami a légi közlekedést illeti. Ezzel kapcsolatban talán néhány megjegyzést itt érdemes lenne hallgatni, meghallgatni arról, hogy hogyan folytatjuk az utat, mert ugye fennáll, az a, fennáll a büntetések veszélye ugye kettős büntetés, mert egyfelől ugye részt vesznek a kibocsátás kereskedelemben, másfelől pedig, hogy a kínai, Kínába induló járatokat egy adóval sújtják. Tizen jelentkeztek eddig, tehát mindenkinek csak két percet tudunk biztosítani, és Linda McEwen kezd két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ide és ilyen átfogó ismertetést nyújtott. Először is azt szeretném mondani, hogy az ájlukkal kapcsolatban ez egy jó hír, várjuk júliusban már, ez mindenképp fontos, hogy elkészüljön, hiszen amit néhány héttel ezelőtt a parlamentben hallottunk, az a kapcsolatban, hogy Afrikában az embereket ugye a földjükről előznek, hogy bioüzemanyagokat állítsanak elő. Határozott fellépés fontos mindenképpen ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. A A palaolajjal kapcsolatban vitáztunk márciusban a parlamentben, és a közös agrárpolitika és a halászati politika reformjával kapcsolatban szeretném tudni, hogy a bizottsági szolgálatok milyen szerepet vállalnak ebben a folyamatban, hiszen mindez nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat elérjünk. Ugye a, az árszabási mechanizmusokra fókuszáltunk eddig, de szeretném tudni, hogy a bizottság milyen szerepet vállal majd ebben a folyamatban. Köszönöm, Karl-Heinz Florenz. Biztos asszony, köszönöm szépen. Ez az előadás, mint mindig, nagyon lelkes és nagyon érdekes volt. 2050-nel kapcsolatban ugye a jelentés első tervezete még az, az atomenergia ipart is említette, a legutóbbi változatban ez már nem szerepel. Szeretném tudni, hogy ennek mi a jelentése, mit jelent ez. És a jelentésben szereplő számok, illetve amiket ön is ismertetett most, ezek talán a japán válságból levonható következtetéseket tükrözik, és ami a stressz teszteket illeti, hogyha ezeket tényleg olyan intenzíven hagyják végre, mint ahogyan azt Öttinger biztos úr ismertette, akkor annak mindenképpen lesz kihatása, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a későbbiekben a célok tarthatóak-e még. Köszönöm. Chris Davis. Egy technikai kérdésem volna, mert most már tudom, hogy hova tartunk. A bizottság ugye a 2050-es úti tervet elfogadta, erről holnap szavazunk. Szeretném tudni, hogy a tanácstól milyen döntésekre várnak. Tehát milyen döntést kell meghoznia a tanácsnak a közeljövőben, és ezen döntéseknek milyen következményei lesznek? Tehát mi következik majd ezen határozatokból? Köszönöm, Bász Aykut. Köszönöm. Krisz, ez az én egyik kérdésem lett volna, úgyhogy akkor ezt nem fogom megismételni, de először is köszönöm természetesen a biztos asszonynak, hogy röviden felvázolta a helyzetet előttünk. Úgy gondolom, hogy egyre inkább kulcsfontosságú, hogy ne csak a 2050-es úti tervvel foglalkozzunk, hanem azt is meg kell nézzük, hogy milyen kérdésekben kell most döntést hozni. Például az ETS és a közlekedés vonatkozásában ugye a lobby a lobbisták most megpróbálják elérni, hogy szülessenek most döntések. Ezt láthatjuk. Általában ugye azzal érvelnek, hogy pénzügyi válságban vagyunk, és felvizezzük a jelenlegi jogszabályokat. De ha megnézzük, hogy milyen érvekkel rukkolnak elő a gazdaság érvelést, akkor azt hiszem, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos politika ambiciózusabb kell, hogy legyen. Szeretném tehát az LTS és a légi közlekedés kapcsolatáról pontosabban tájékoztasson bennünket, és hogy kitartanak a jelenlegi jogszabályok mellett, ami pedig a bioüzemanyagot illeti, mit terveznek pontosan, és hogyha az olajpaláról beszélünk, akkor jó lenne, hogyha nem adnánk bederengukat a kanadai lobbisták előtt, mert azt hiszem, hogy ők most a leghatározottabbak Európában. Tudom, hogy Kaliforniában nagyon határozottak voltak, és ott úgy döntöttek, hogy nem adják be a deregukat a kanadai lobbisták előtt, tehát jó lenne, hogyha mi sem tennénk ezt. Továbbá pedig szeretnénk ugye, ha nagyra törőek lennének, de például amikor a légiközlekedésben használt bioüzemanyagokról beszélünk, akkor figyelembe kell venni, hogy ugye a fenntarthatósági kritériumokat teljesíteni kell, hogyha nulla kibocsátásra törekszünk. Tehát kérem, hogy tartson ki, mert fontos, hogy a célok mellett kitartsunk a gazdaság szempontjából, és ezt Matthias Gróte következik. Köszönöm Hédegárt asszonynak ezt az átfogó tájékoztatást és a mai eszmecserét is. Én annak idején árnyékjelentéstevő voltam amikor arról beszéltünk, hogy az ETS rendszerbe bevonjuk a légiközlekedést. Amikor a nemzetközi járatokat a bizottság akarata ellenére be akartuk venni, akkor tudtuk, hogy ez problémát jelent majd, de hát valakinek ugye el kell kezdenie mindezt tehát az érkező és az induló járatokat is be kell vonni a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. És ami a hajózást illeti, a jövő héten, a hétvégén a tengerészeti konferenciát tartunk, ahol Merkel asszony is jelen lesz, különböző műhelyeket tartanak ott majd az éghajlatváltozással kapcsolatosan is, tehát köszönöm az ön által elmondottakat arra vonatkozóan, hogy ha az IMO-nál senki sem lép, akkor jogszabályt kell hoznunk még az idén. Annak idején egy kérdést intéztem önhöz, örülök a nox kapcsolatban. Örülök, hogy ezt bevonja a kibocsátás kereskedelembe, és még valamit a hatékonysággal kapcsolatban. Például, hogyha az autógyártást nézzük, meg kell néznünk grammonként, hogy mi mindent tartalmaz a kibocsátás ugye az autóknál. Meg kell néznünk, hogy egy jármű, hogy egy jármű hogyan jön létre, tehát az első pillanattól kezdve egészen addig, amíg amíg a roncstelepre viszik a járművet. Az egész folyamatot figyelembe kell vegyük, tehát nem csak a különböző részeket, hanem az egészet, az egész képet kell szem előtt tartani. Például, hogy egy gyárakban gyakran olyan berendezéseket hoznak létre, hogy egy motor, amely mondjuk több áramot fogyaszt, akár csak néhány centtel kerül többe. Tehát ebben a tekintetben örülnék annak, hogyha a bizottság kezdeményezne ezen a területen, hogy a, a gyárakban, ahol energia felhasználás szempontjából tiszta járműveket hoznak létre, ott a berendezések is ilyenek legyenek. Köszönöm, François Crostet. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, megjegyezem mindazt, amit ön elmondott a hozzászólása elején. Ezt ön mellékesen már korábban is elmondta akkor, amikor Taliani biztos urral találkoztunk, és nem is olyan rég ő, volt ez. Felvettődik a befektetések kérdése, ami a nem szén alapú kibocsátásokat illeti, ugyanis egy komoly fejlődés van az Európai Unióban, és természetesen erre oda kell figyelni, nagyon sok befektetés van az Európai Unió részéről más konkurenseinknél, például Kínában, és hogyha ezek a befektetések nem szén területén vannak, akkor ezt az Európai Unió területén is meg kell tenni tenni. Amikor arra volt szó, hogy az európai um, iparpolitikáról szavazni kell, a parlament megkérte a bizottságot, hogy egy olyan hatásvizsgálatot dolgozzon ki, amelyik a szénkezeléséről szól, és ezt mindenképpen meg kell tenni, mert az Európai Parlament ezt megszavazta, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen tanulmányozni kellene annak érdekében, hogy versenyképesítegyük az iparunkat. Köszönöm szépen! Köszönöm, Dank, Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Nekem is a légiközlekedéssel kapcsolatban volna egy kérdésem. Azt hiszem, hogy a légiközlekedés bevonása itt eh, nem csak arról van már szó, hogy a kevésé lelkes eh, harmadik országokat meggyőzzük eh, valamiről, hanem itt arról van szó, hogy határozott intézkedések szülessenek harmadik országokra nézve. A bíróság ugye a kínai kormány hivatalos bejelentését, hogy az európai légiközlekedési vállalatokra büntetéseket szab ki. Ezen szabályozás hatába lépés elől előtt ugye fontos megtudni, hogy egyáltalán mit terveznek, hiszen egyértelmű, hogy egyenértékű intézkedések lesznek szükségesek, mert a harmadik országokat nem lehet erre rákényszeríteni, de tova már százan vannak ezen országok. Szeretném tudni, hogy akkor hogyan definiáljuk ezen egyenértékű intézkedéseket. A bizottság csak egy, olyan egyenértékű intézkedéseket fogad majd el, amelyek megfelelnek a kibocsátáskereskedelem költségeinek Európában, mert ha nem, akkor az európai vállalatokat illetve azok versenyképességét veszélyeztetjük. Tehát szeretném tudni, hogy milyen konkrét tervei vannak az Európai Bizottságnak, hiszen egyértelmű, azt hiszem, hogy minden más az csak szép ígéret, de fontos tudni, hogy melyek ezek az egyenértékű intézkedések, milyen feltételeket támasztanak meg, és milyen feltételeket támasztanak majd, és mikor számíthatunk ezen intézkedések meghozatalára. Jörgensen kollega, köszönöm szépen. A biztos asszony többször mondta, és most is hangsúlyozta, hogy ha további kibocsátás csökkentési célt szeretnénk a 20%-on túlmenőleg, akkor ez fontos, hogy segítse az európai gazdaság versenyképességét, és nem ellenkezőleg. Remélem, hogy a bizottság holnap támogatja önt a e tekintetben. Úgy tűnik, hogy elég széles körű támogatást tud ez a anyag megszerezni, majd a plenárison is később. Tehát a kérdésem eléggé közvetlen. Azt szeretném tudni, hogy egy jogalkotási javaslatot akkor erőterjeszte majd, hiszen az elemzésében hallottuk, hogy ez egy jó elképzelés, a parlament támogatása szükséges, de mikor érkezik meg a konkrét javaslat, hogy előre haladjunk ezzel, mert hogyha tényleg élen szeretnénk járni, akkor ezt ön is hangsúlyozta többször, hogy Kína nem vár, Kína nagyon is halad, és nekünk ugyanezt kell tennünk. A második kérdésem pedig az, hogy tudná talán néhány szót szólni arról a folyamatról, ami a dél-afrikai dél-amerikai folyamatot illeti, melyek a stratégiánk, ugye nincs még egy végleges stratégia, de minden bizonyal vannak már kezdeti értékelések arról, hogy milyen irányba haladunk majd. Köszönöm. Köszönöm. Még ketten kértek szót. Marie Britt Pausen. Tak. Tack, herr ordförande. Och jag har ett par frågor till kommissionären. Köszönöm szépen. Már korábban is feltettem kérdéseket a biztos asszonynak. Néhány héttel ezelőtt a mezőgazdasági és val eh, együtt egy levelet írt, amelyben együttműködésről írtak eh, mezőgazdasági és környezetvédelmi kérdéseket illetően. A kérdésem az, hogy ön valójában komolyan veszi ezt a kérdést, mert eh, valóban annyira ö, szoros összefüggés van a két téma között, és annyira nagyok a kibocsátások, a színkibocsátások ezen abban az iparágban. A raktározás a mezőgazdaságban amennyiben lenne egy megfelelő mezőgazdaság, amelyik a széndiokszid raktározását is el tudja intézni, olyan fákat lehetne telepíteni, amelyek raktározzák a széndiokszidot. A biodízel termeléssel viszont nem lehet megkockáztatni vagy veszélybe sodorni az élelmiszer termelést. Nagyon veszélyes dolog lenne a mezőgazdaság, az élelmiszer ellátás biztonságát megkockáztatni a biodízel termelés miatt amennyiben fákat vágunk ki, például azért, hogy bútorokat készítsünk, azzal a széndiokszid raktározásának a lehetőségét vágjuk el. Hogyha felhasználjuk a biomasszát, amelyik a hulladékokból származik, nagyon sokat lehet elérni, és nagyon sok metán kibocsátást sporolhatunk meg, és um, kén kibocsátást. Judith Merkis. Köszönöm, Judith Merkis. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak is a tájékoztatást. Egy technikai kérdésem volna, és ezt a kérdést már feltettem írásban. Egy írásban már kaptam is egy választ tervezetet öntől. Azt szeretném tudni, hogy eh, mikor kezdik a korrektív intézkedéseket, illetve a szabálysértés eljárásokat azon országok ellen, amelyek a 2020-as célkitűzést nem teljesítik. Például hazámban egyértelmű, hogy a jelenlegi kormány hogy azt nyilatkozta, hogy megkísérli, hogy a célt elérje, de nem biztos abban, hogy ez sikerül-e. Tehát azt szeretném tudni, hogy a korrekt szankciós intézkedéseket mikor hozzák majd? A válaszában ön azt mondta, hogy a korrekciós fellépés a 7 hetes cikk értelmében születik majd meg. De kérdés, hogy miben rejlik majd ez az intézkedés? Hiszen ha egy adott monitorizáló jelentés egy évre vonatkozóan ha azt jelzi, hogy ugye egy ország a kiosztásnak nem tett eleget, nem felelt meg. Aztán olvastuk azt is, hogy eljárást kezdeményezhetnek akkor, hogyha a jogszabálynak egy adott tagállam nem tesz eleget, de számomra ez nem elég egyértelmű. Csak akkor kezdünk korrekciós lépéseket, hogyha 2020-ban megállapítjuk, hogy egy adott ország nem tesz eleget a megállapodásnak, vagy korábban is megkezdik ezt már. Resztben. És most Kveszlut eh, kollega. Om offentlig upphandling. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem a nyilvános pályázatokról, amivel együtt dolgoznak a bizottságnál. Környezetvédelmi biztosként mit szeretne változtatni a szabályokon annak érdekében, hogy azok, akik részt, vesz, részt akarnak venni az ilyen pályázatokon, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a ö, környezetvédelmi kérdéseknek, azok megtehessék. Egy máské, másik kérdés. Hm. Nagy aggodalom van Európában azért, mert a kibocsátás kereskedelmi rendszeren belül a konkurencia nagyon erős. Vannak tárgyalások más országokkal annak érdekében, hogy bizonyos iparági, ágazati megállapodásokra jussanak, és melyik országokkal, hogyha igen. Answers. Rendben, jó sok kérdést hallhattunk, most várjuk a válaszokat. Köszönöm, először is az utolsóval kezdeném. Valóban van ágazati együttműködés, folyik a tárgyalás például Kínával, tavaly áprilisban kezdődött el, és azóta háromszor egy európai küldöttség a bizottságtól találkozott egy kínai küldöttséggel, és az energiaintenzív iparága képviselőt is bevontuk, tehát ez egy példa arra, azt hiszem, hogy kétoldalú tárgyalásokat is folytatunk a kulcsfontosságú partnerekkel. A kérdés másik részét pedig, ha jól értettem, ez ugye arra vonatkozott, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy úgy lépjünk fel, ami a, úgy, fejünk, úgy lépjünk fel, hogy az, az éghajlat érdekeit szolgáljon. Most azt hiszem, hogy az árképzési mechanizmus, ugye az energiadózási anyag is e tekintetben nagyon fontos, és a zöld közbeszerzés szintén, mert a, a köz a különböző ágazatok természetesen nagy húzerővel rendelkeznek, és éppen ezért elérhetik azt, hogy az állampolgárok számára az árak olcsóbbá váljanak. Kínáról hallhatunk, illetve a különböző szalagcímekről a sajtóból, ugye többen is ismerte, többen is érintették ezeket, Matthias Gróte például. Feltételezem, hogy amikor a korábbi bizottság ugye az Európai Parlamenttel és az Európai Tanácssal együtt úgy döntött, hogy a légiközlekedés az ETS rendszerbe kerüljön, akkor feltételezem, hogy az nem véletlen történt. És naív lett volna azt gondolni, hogy ez zöggenőmentes lesz majd. Természetesen vannak olyanok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy ránk nem vonatkoznak az éghajlatváltozás tekintetében a kötelezettségvállások. Most Kína most azt mondja, hogy ugyan mi miért járulnánk ehhez hozzá. Tehát láthatjuk, hogy milyen érdekek miatt küzdenek ők. Amikor talál, tanácskoztunk a hatóságokkal, a politikai képviselőkkel, a légiközlekedési ágazat képviselőivel, folyt a párbeszéd. Lehet, hogy egyesek azt is tapasztalhatták, hogy néhány héttel ezelőtt ugye Kína gyakorlatilag most először ismertette azt, hogy a légiközlekedésre vonatkozóan 22%-os lesz az ágazati csökkentési cél. Kérdés, hogy ez mit jelent? Ez egyenértékű intézkedést vonhat maga után, ezt tanulmányozzuk. De egyelőre úgy tűnik, hogy legalább egyfelől ugye tiltakozik a kínai fél, másfelől azonban valamilyen fajta ágazati kezdeményezést is tesz. És el tudják képzelni azt, hogy mi Európában ilyenfajta jogszabályt dolgozzunk ki? és az első alkalommal, amikor valaki Európán kívülről szembe helyezkedik, akkor azt mondjuk, hogy hát elnézést nem is gondoltuk komolyan. Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő út, nem hiszem, hogy így Kínát vagy bárki mást el tudnánk mozdítani ebbe az irányba. Nem lenne szabad most idegesnek lennünk, hiszen nagyon is észszerű azt mondani, hogy az induló és az érkező járatok Európában hozzá kell, hogy járuljanak a légiközlekedési vállalatok által idézett hatások enyhítéséhez. Ugye Hongkongban is azt mondták, hogy egyes légiközlekedési járatok ott azt mondták, hogy miért fizessünk mi. De miért van az, hogy egy hongkongi üzletember, aki megengedhet magának a katai járattal, a Katály vállalattal, egy londoni járat, járaton egy repülőjegyet, őt, őre miért ne lehetne érvényesíteni a szennyező fizet elvét? Mi lenne a mögötte meghúzódó logika? Még egy egyetemi hallgató, aki mondjuk ellátogat és meglátogatja Berlinbe a szüleit, ő viszont fizessen? Azt hiszem, hogy ez nem helytálló. Tehát amit eh, annak idején eldöntöttünk, azt hiszem, hogy eh, nem véletlen volt, még akkor is, hogyha egyesek most eh, tiltakoznak. És engedjék meg, hogy hangsúlyozzam azt, hogy a Csikágoi Egyezmény értelmében, ha valamilyen légtérből kiindul valaki, akkor adott, teljes mértékben az adott ország határozza meg, hogy mi történik, és Kanadában is láthattuk, hogy ott gyakorlatilag elfogadják, hogy regionális ETS rendszerek is létezhetnek. Linda és mások az ILOC tényezőt is említették. Úgy gondolom, minden bizonyal tudják, hogy nagyon fontos, hogy ezt megfelelően hajtsuk végre. Ugyanakkor ez nem lesz egyszerű, hiszen ezen a területen a tudományos ismeretek még nem elég fejlettek, és amikor Linda említette, hogy Afrikában ugye földeket próbálnak elvenni a gazdáktól, nos, nagyon fontos erre odafigyelnünk. Szintén említették az olajpala homokot, illetve a társ értékelés lezajlott ebben a tekintetben, teljes átláthatóságot kívánunk biztosítani, és a bizottság most pénteken 27-én egy konzultációt szervez az érdekelt felek bevonásával, és akkor megpróbáljuk feltárni ezen társértékelés eredményeit. Kanadát nem elégítik ki igazából ezen tervek, de a parlamenti képviselőket is meghívtuk, hogy részt vegyenek majd pénteken ezen a találkozáson. Aztán elhangzott egy másik kérdés a KAP, illetve a közös halászati politika reformjáról. Az elvekről beszéltünk a bizottságon belül, de ez a tárgyalás még csak a kezdeti szakaszban tart. Egy levelet is kidolgoztunk, ugye Potocsnyik Csolosz biztos és jó magam dolgoztuk ki ezt jó néhány miniszterrel együtt a KAP reformról, és itt megpróbáltuk felvázolni azt, hogy miért kell egy zöldebb gazda, ö, agrárpolitika. A költségvetésről is beszélnünk kell persze, és meg kell néznünk, hogy a mezőgazdasági támogatásokat hogyan tudjuk egy többletértékkel megtölteni. Hiszen ezt zöldebbé tudjuk tenni, és nem elég az, hogyha csak az első pillérre koncentrálunk, hanem a második pillérre is figyelmet, tehát a technológiát támogatnunk kell. Úgyhogy érdemi vita folyt erről a bizottságban, és feltételezem, hogy ha majd a javaslatunk elkészül július 1 előtt, nos azt követően nagyon fontos lesz majd az is, hogy a, az Európai Parlament részt vegyen ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy a kapon keresztül nagyon sok többletértéket tudunk teremteni. A 2050-es úti tervről is elhangzott egy kérdés. Fontos tudni, hogy a különböző tagállamok tervei mit tartalmaznak. Az atomenergia természetesen ennek a részét képezi, de például Németország vonatkozásában nulla értékű atomenergia szerepelt ebben, mert ugye amikor ezt az úgynevezett kidolgoztuk, akkor Németországban erre vonatkozóan nem születtek javaslatok. Fontos most a fukushimai események után, hogy az energiahatékonyságot, az energia megtakarítást megvitassuk, és ehhez kellő keretet biztosít a 2050-es úti terv, Ugyanakkor indikatív célokat is tartalmaz ez 2030-ra vonatkozóan, ugye a széndiokszid kibocsátásokkal kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy időszerű most megvitatnunk azt is, hogy a megújuló energiaforrások esetében nem lenne szükséges célokat kitűznünk. Ezt a vitát különböző megvilágításba is helyezhetjük, de az úti terv előtt azt hiszem, hogy logikus mindenképpen ezt megvitatni mert figyelembe kell vennünk a Fukushima óta előállt helyzetet. Tehát nem a foszilis tüzelőanyagokra kell a hangsúlyt helyeznünk most, hanem a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos célokat kell előtérbe helyeznünk. A következő lépés megvárnunk a 2050-es tanácsi következtetéseket, és a tanácsnak döntenie kell az energiahatékonysági cselekvési tervről is. Ennek vannak konkrét részletei, például a 3% a középületekre vonatkozóan, számos részletről már az informális energiaügyi tanácson már beszéltek az illetékesek, és a tavalyi 20 és 30 százalékos közlemény után ugye egy elemzés készült, ennek az eredményeit is a nyári szünet előtt ismertetni fogjuk, és néhány hónap elteltével majd ugye a tanács is megvitatja, hogy egyáltalán mit jelent ez, milyen vonatkozásai vannak ennek, és milyen kihatása van ennek a tagállamokra. Tehát ezek lennének az azonnali dolgok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Azt hiszem, hogy Matthias Grote kérdését már megválaszoltam, Matthias Gruda. Matthias Gruda az autókról, az életciklus értékelésről beszélt. Igen, meg kell néznünk az energiahatékonyságot átfogó módon. Hol is honnan? Igen, meglátom már, igen. A bizottság energiahatékonysági jogalkotáson dolgozik jelenleg. Ebben az összefüggésben megnézzük majd a termelési folyamatok során és a hatékonyságot. Nem vagyok arról meggyőződve, az ilyen hatékonysági intézkedéseknek fel kellene váltani a jelenleg jogot. És nem tudom, hogy jól értettem el, de szerintem azért, amink van, ahhoz ragaszkodjunk. Aztán eh, kérdést tett fel arról, hogy mikor lesz majd javaslat. Azt hiszem már említettem, hogy a tagállamok értékelését bemutatjuk majd pár hónapon belül. Aztán ott meg kell néznünk a tagállamokkal közösen hogy milyen potenciál van. Néhány tagállamról, új tagállamról tudok, ahol most tűzik ki a 2051 célkérdőzéseket nemzeti szinten, és nagyon hosszú távú tervek vannak. Persze a költségvetésnél kulcsfontosságú az, hogyha a tagállamoknak kérdezni szeretne, hogy van segítség, ha például energiahatékonysági célokat tűz ki, akkor Tudunk azért többletéteket teremteni, és tudunk meríteni az EU költségvetésből. És nem tudom elmondani, hogy mi lesz majd, július 1 előtt nem tudom elmondani, hogy mi lesz majd a végeredmény, nagyon fontos. Aztán szóba került a COP 17-es, nem vagyunk nagyon jó helyzetben. Mi az EU stratégiája? Az EU stratégia, mint említettem, szeretnénk figyelembe venni azt, hogy vannak más lehetséges dörbesítmények, vagy teljesíthető célok, nyitottak vagyunk. Az ismertetetelek mellett a második kötelezettségvállalási periódus és tudomású veszük. Japán és Oroszország és mások továbbra is azt mondják, hogy nem fognak semmilyen körülmények között második kötelezettségi vállalási időszakot vállalni. Mi segítene? A kötelező megalapodás támogatók családját szélesítenénk el, vagy gyengítenénk el, mert a család összezsugorodna. Hát ez most egy állandó vita, amelyet folytatunk. Igyekszünk ezt a húsvét utáni gazdasági fórumon bevezetük ezt a gondolatot. Szerintem nagyon lassan haladunk előre, túl lassan. Szeretnénk világosan jelezni a délafrikaiaknak, mindent megteszünk, hogy segítsük őket, de nekik világosan el kell mondaniuk, hogy mik a prioritások. Tárgyalásokat folytattunk majd, és július 1-én, 2-án, 3-án informális miniszteri tanácskozás lesz, ahol valódi fejlődést fogunk elő irányozni. Elnök úr, azt hiszem, hogy nagyjából Márkusz azt kérdezte, hogy mikor kezdjük meg a szegési eljárásokat. Azt hiszem, már válaszoltunk erre a kérdésre. A korrektív intézkedések azok évi, évente történő felmérések alapján történnek, adott tagállamokat megvizsgálják. Ha adott tagállam nem felel meg az adott előírásoknak, 2013-tól évente lehet bevezetni az ilyen korrektív intézkedéseket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a válaszokat. Azt hiszem, hogy nagyon sok lényeg elemre tudtunk kitérni. Nagyon jó, hogy kicsit nyomjuk az érintetteket, a tagállamokat, lendítsük előre, többet kell belőlük kihozni, nem szabad elkényelmesedni, azokat kell támogatni, akik ugyanazon a szinten lépnek fel, azért, hogy Európa továbbra is éllovas maradjon és példát adhasson. A Dörbeni úton azt hiszem, hogy még néhány vitát lefolytatunk amely a konkrét álláspontokat illeti. Azt mondjuk Kiotónál csak az EU marad, Norvégia és Svájc, ez mit segíthet? Hát akkor azt a kérdést is feltehetjük, hogy mit árthat. Én azt gondolom, hogy a kiotói mechanizmust folytatni kell, és akkor Európa talán jó példával állhat elő mások számára amikor mások hátul kullognak és nem akarnak semmit tenni. Köszönöm szépen, hogy itt van. Körülbelül sok sikert kívánok, és a következő rendezvényen találkozunk. So, wir fahren nahtlos fort. Wir haben schon guten Tag gesagt. Már köszöntünk, folytatjuk az ülést. Ezt a vitát kérték, a koordinátorok kérték, az eszmecserét Filip Mástattal, az Európai Beruházási Bank elnökével, aki Luxemburgban széke, és tiszta szívből üdvözlöm az EBB elnökét, Filip Mástat urat. Üdvözöljük itt az NV bizottságban. Amit a politika akar, azt finanszírozni kell. És egy eszköz, amelyet Európa talált, az az EBB, ami megvalósítja. Nagyon szeretnénk meg, tehát megtudni, meghallani, hogy ezeket a politikai célokat hogyan kívánják támogatni, milyen programokkal. Nem sok eszközünk van. Az EBB a legprominensebb klímavédelmi finanszírozási eszközét biztosítja, és az EU-n kívül is finanszíroznak a szomszédságban is sok mindent, és más kontinenseken. Meg is adom mindjárt önnek a szót, és izgatottan hallgatjuk majd az ön szavait. Köszönöm, hogy itt van körünkben. Merci, Monsieur le Président. Et... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy alkalmat kaptam arra, hogy beszélhessek a bizottság előtt úgy vélem, hogy ez igen hasznos, ugyanis az Európai Befektetési Bankot azt azért hozták létre, hogy támogassák azokat a célkütizéseket, az annak idején még közösség, és mostanában már az Európai Unió célkitűzéseit. Ezek között fontos a a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni harc, mivel hogy ezek az Európai Unió fontos területei, természetes, hogy az EBB és ezen a területen is kifejti hatását, és segít ezeken a területeken. Ki szeretném hangsúlyozni az, hogy nagyon fontos az éghajlatváltozás elleni harc fontosságát, Ugyanakkor szükséges e a célkitűzések elérése érdekében befektetés, mindig azt mondom, hogy mint ahogy az előbb hallottuk a biztos asszonytól, hogy nagyon fontos, hogy legyen befektetés. 270 milliárd eurót kellene befektetni az következő 40 évre. Ez egy jelentős összeg, és ahogy elnök úr mondta, tudni kell ezeket a befektetéseket finanszírozni. Ahogy látjuk, egy olyan időszakban vagyunk, amikor az állami költségvetések konszolidációs fázisban vannak. Ez azt jelenti, hogy az állami eh, pénzügyi eszközök korlátozottak, a magunk részéről a banki finanszírozás az ilyen jellegű befektetésekre, amelyek hosszú távon tervezést igényelnek, tudjuk, hogy a bankszektor a, a Bázel 3 szabályok alapján egy kicsit lefékezett, tehát tudjuk, hogy most egy ilyen e, időszakban vagyunk, tudjuk nagyon jó, hogy ezek a szabályok valamilyen módon korlátozzák majd a banki eh, szektornak a képességeit a hosszú távú befektetések terén. Tehát Természetes, hogy ilyen körülmények között az Európai Beruházási Bank felé forduljanak. A magunk részéről mi határozottak vagyunk abban, hogy ezekben segítünk. Ugyanakkor rámutatunk arra, hogy az EBB nem a csodafegyver, nekünk is vannak kötelezettségeink, nálunk is vannak olyan bizonyos feltételek, amiket be kell tartani, a profit, stb. Tehát nekünk is alkalmazkodunk kell a kérdésekhez. És emiatt nagyon hasznos, hogy megkeressünk olyan formulákat, amelyeket össze, egybeolvasztják az európai igényeket, az Európai Uniós igényeket és az Európai Befektetési Banknak a képességet. Tehát ezeket össze forrasztják. És rá szeret, el szeretném mondani, hogy mit csinál jelenleg az Európai Beruházási Bank, különös tekintettel az energiaszektorra. Kaptak önök grafikonokat, amelyek megmutatják, hogy milyen befektetéseket tettünk ki, dolgoztunk ki az energiaterületén, 2006 4000 milliárd volt, és 2010-ben több mint 18 milliárd. Mint ahogy önök látják itt a grafikonon, különböző részeire osztottuk. A legfelső résszel kezdjük, világos zölddel. Ez a energiahatékonyság területén. Mindenki tudja ugyebár, hogy ez egy nagyon fontos eszköz arra, hogy az energiaköltségeket csökkentsük, az az, hogy takarékoskodjunk az energiával. Az Európai Befektetési Bank tehát ezen jelentősen fektet, és a bizottsággal együtt kidolgozott program együtt, az Elena program, ezzel sikerült rávenni helyi közösségeket, hogy dolgozzanak ki programokat, amelyeknek célja az energiahatékonyság növelése. Ez most egy új program, ugyanakkor már van 11 program, ami jóváhagyásra került, 20 millió a befektetés, és több mint egy milliárd a befektetések értéke. Például Milano Olaszországban, Milano megye, Milano megye úgy döntött 2010-ben, hogy egy ilyen programokat fog kidolgozni annak érdekében, hogy a települések jobban használják az energiájukat. Korábban nem történt semmi, de aztán az Elena program segítségével jobban tudtuk ezeket összekoordinálni, jobban tudtuk ezeket összefogni. Ennek az eredménye az, hogy a bank 65 milliót fektetett be annak érdekében, hogy az állami iskoláknak az energiafelhasználási berendezéseit felújítsák. Ha egy ilyen programnak a végrehajtása helyes, akkor nagyon nagy ö, eredményeket hozhat, és ugyanezt meg sokszorozhatjuk, újra alkalmazhatjuk Olaszország más területein felhasználhatjuk strukturális alapokat, vagy európai forrásokat is. Litvániában például, hála ennek a programnak, hosszú távú befek, beruházásokat, kölcsönöket adtunk a a lakás szigetelésekre, lakás szigetelés felújítására. kidolgozzunk egy olyan alapnak a létrehozását, amelyik specifikusan ilyen jellegű befektetésekre dolgozik. Tehát, ez egy olyan terület, amelyik prioritást élvez majd a jövőben a programokra, az energiafelhasználás hatékony felszállása. Oda fogunk figyelni, és egyre inkább olyan programokat szeretnénk elindítani, amelyik növelik eh, ezen a területen a befektetéseket. Térjünk vissza a grafikonra, a eh, sötét kék terület, a megújuló energiák, a 2009-es eh, EU irányelvre alapszik ez, amelyik azt írta elő, hogy a tagállamoknak támogatniuk kell az olyan intézkedéseket és létesítmények, amelyek megújuló energiák felhasználását célozzák meg. Annak érdekében, hogy megfelelő arányban legyenek a megújuló energiaforrások, nagyobb arányban legyenek jelen az energia termelésben, ez különböző országokban, különböző technológiák alkalmazását használják föl. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ideig még mindig ezeket a támogatási mechanizmusokat fenn kell tartani, ezek a visszamenőleges eh, intézkedéseket viszont mindenképpen el kell kerülni. Ezt azért mondom, mert ilyenkor egy ilyen válságidőszakban nagy a kísértés, hogy ilyeneket alkalmazzunk. Nagyon sok befektető bizonytalan és nem akar befektetni, tehát a megújuló energiák területén nagyon jelentősen emeltünk 500-ról 500 millió 6 milliárd, 6,2 milliárdra növeltük 2010-ben, több mint a tízszeresére növeltük tehát. Az Európai Befektetési Bank a válság idején meghatározó szerepet játszott bizonyos igen jelentős a projekteknél el tudnék mondani több, több projektet, a Baldwin projektet, az északi tengeri projektet. 2009-ben gyakorlatilag leállt a válság miatt. Ez egy nagyon fontos projekt, ez egy offshore befektetés, 165 megawattos projektről van szó. Az EBB 300 millió kölcsönt nyújtott ennek a projektnek, és ez eh, tovább lendítette Holdpontról ezt a projektet, és ezzel lehetővé eh, vált ennek a véglegesítése. Hála tehát a bankoknak a eh, közbelépésének. Montalto di Castro, Olaszországban ott van egy másik projekt, az miért érdekes? Azért, mert az EBB közbelépése az, amely lehetővé tette, hogy az építő kiadjon olyan eh, értékpapírokat, amelyeket magánbefektetők eh, vásároltak meg, Azért, mert tudták, hogy az Európai Befektetési Bank áll a projekt eh, mögött. Ezek a híres projekt bonds, eh, tehát ez, eh, ez ennek az elődje gyakorlatilag. Ez egyfajta bond, tehát. Franciaországban több régió, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, patou olyan régiók, ahol meg próbálunk kisebb befektetéseket finanszírozni, főleg vidéken. Ott, ahol kisebb befektetők vannak, viszont azokból sok van, megpróbáljuk a bankokat összenezni arra, hogy támogassák ezeket a projekteket, és nagyon sokat tudunk ezen a területen elérni. Nos, így gyorsan ennyit a második szektorokról, a megújuló energiákról. Jelezném, hogy nem csak a, a már bevált technológiákat támogatjuk, de és a kifejezett szándékunk az, hogy törekvő, feltörekvő eh, technológiákat is támogatunk, kísérleti projekteket, vagy bemutató projekteket is támogatunk, például a napenergia területén, első tapasztalat szerzéseket is támogatunk, új technológiák alkalmazása Spanyolországban, hozzá szeretem tenni, és a bizottság, az önök bizottsága bizonyára tudja ez. Dújjon el 300 hát projektről, Egyelőre tehát ezek a tervek eh, haladnak, a szolgálataink eh, elemzik folyamatosan ezeket a befektetéseket, és folyamatosan nyomon követjük ezeket a eh, projekteket. És azt kell mondjam, hogy ezek haladnak. Nos, nagyon röviden ennyit teszünk a megújuló energiák és a hat, energiahatékonyság területén. Aztán továbbra is, el kell mondjam, hogy továbbra is támogatunk olyan berendezéseket, amelyek a foszilis energiákat is felhasználják. Ezt el kell mondanom. Kotász úr egy jelentés készített az önök szakbizottságánál, már tavaly márciusban, és azt láttam, hogy a parlament nagyon világosan eh, kiemelte azt, hogy ne támogassunk a fosszilis üzemanyagokat a használó erőműveket. Emiatt egy második grafikont készítettem elő, ami a elektromos áram készítését illeti. 75%-ban megújuló energiaforrásokat támogattunk, 25 százalék, a maradék 25 százalékban, 15 százalékban gáz üzemanyagú erőműveket támogattunk. Önök tudják jól, hogy a gáz nem tartalmaz annyi szenet, mint maga a szén, a szénerőművek kétszer több széndiokszidot termelnek, mint a gáz eh, erőművek. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, a eh, gáz a következő években is egyfajta átment technológiát fog képezni és ugyanazon a napon az Európai Parlament azt kéri, hogy támogassuk a Nabuko tervet annak érdekében, hogy több legyen a gáz Európában. Ebből én arra következtetek, hogy az Európai Parlament nem akarja, hogy azonnal szüntessük meg a gáz felhasználását az erőművekben. Aztán a maradék 10%-nál a kényesebb problém, kényesebb üzemanyagú erőműveket támogatunk, szén, illetve kőolaj üzemelésű erőműveket. A, vagy azért ezek különleges projektek, vagy azért mert szigetekről van szó, és önök tudják, hogy a szigetek mm, még nem kapcsolódnak az elektromos áram hálózatokhoz, ahol más megoldások nincsenek, nem lehet gázt alkalmazni, mindenképpen kőolajat kell felhasználni. A szén ráadásul olcsó, könnyen hozzáférhető, nagyon sok térségben ezt muszáj használni, ez persze egy olyan párbeszéd, amelyik, egy, egy olyan vita, amelyik nem könnyű a mi saját berkeinkben belül is mi sokat dolgozt, vitatkoztunk ezen. A EBB vezetősége sokat vitatkozott, és egy olyan megállapodásra jutott, hogy különböző kritériumokat dolgozott, an, dolgozott ki annak, hogy ö, meglássuk, hogy milyen módon támogassuk, milyen feltételek mellett támogassuk a szénüzemelésű öreműveket. Először is, hogy már meglévő berendezéseket támogathatunk csak, tehát újakra nem. Aztán a második feltétel az, hogy legalább 20%-kal csökkenjen az ö, szénfelhasználás. A harmadik feltétel az az, hogy a legjobb technológiát használja a berendezés, a negyedik feltétel az az, hogy az új befektetés olyan legyen, hogy ha már megvan a színbefogás technológiája, akkor azt lehessen alkalmazni ezeknél a ö, mm, ö, projekteknél. 23-at tartottunk meg ezek közül, és végül az utóbbi években csak hármat támogatunk ténylegesen. Tehát három projekt volt, amelyik megfelelt az előbb felsorolt feltételeknek. Tehát nagyon szűk körben támogatunk, nagyon szigorú feltételek mellett, és mindig csak és a bizottság előzetes hozzájárulásával dolgozunk. Az Európai Befektetési Bank az egyetlen olyan intézmény, amely kizárólag csak úgy tud projekteket finanszírozni, hogy előzetesen jóváhagyást kell kapnia a bizottság részéről egy előzetes eh, tárgyalási eh, folyamat végén. Nos, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Zárásként el szeretném mondani, hogy mennyire eh, hasznosak ezek a közös finanszírozási eszközök az Európai Unió és az EBB között. Miért? Mert hogyha európai forrásokat használunk, amelyeket korábban támogatások, a szubszidiumokra szálltak, olyan pénzeket, amelyeket egyszer használunk fel támogatásokra. Hogyha ezeket eh, együtt használjuk föl az Európai Befektetési Banki eh, forrásokkal, akkor ez egy szinergikus eh, hatást fej ki, sokkal többször tudjuk felhasználni, hatékonyabban tudjuk felhasználni gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a tőkével több befektetést tudunk támogatni. Egy példát szeretnék mondani. Ez egy olyan projekt, ami most létezik. Ez a Risk Sharing Finance Facility. Ez egy olyan eh, eszköz, amelyik a bizottság és az EBB között közötti kockázat megosztást teszi lehetővé 410 millió európai befektetéssel. Ez azt jelenti, ez lehetővé tette, hogy 6 milliárd, 6 milliárd 300 millió ö, eurónyi összeget tudjunk kölcsönözni. Tehát ez egy nagyon erős hatást, sokkal többet tudunk mi ezáltal mozgatni, pénzt kihelyezni. A magunk részéről ez a 6 milliárd 300 millió úgy tudjuk kihelyezni, hogy 700 milliót forgatunk meg. Tehát ez nagyon fontos ez az együttműködés, ez a szinergikus hatás, amely lehetővé teszi, hogy finanszírozunk, hogy sokkal nagyobb mértékben, sokkal nagyobb pénzvolumen tudjunk kihelyezni. Ez csak azért mondtam el, hogy lássák önök is, hogy mennyire fontos ez az együttműködés és az összhang. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Mástát úr, nagyon érdekes volt meghallgatni az önök politikáját, az önök programjait, és most németül mondom tovább. Nos, a legutóbbi megjegyzés ugye az EU forrásait az EBB forrásaival összekapcsolni, ez továbbra is egy problémát jelent, úgy tűnik, mert így hangsúlyozta. Melyek az akadályok, és mit kellene tennünk, hogy ez megváltozzon? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem pedig, ez az Elena. Ugye említette, hogy itt a kapacitási építést szolgáló forrásokról van szó, tehát a szakértelem megtanulása, illetve a különböző hatékonysági intézkedések hogyan születnek meg. Azt gondolom, hogy ez minden országban nagyon fontos a helyi önkormányzatok szintjén az energia tervek kidolgozása fontos, és az Elena perspektíváival kapcsolatosan úgy említette, hogy ezt ki lehetne bővíteni. És ami engem illet, meglepődtem, méghozzá kellemesen, valószínűleg arra számít, hogy bírálat jön majd tőlem, hogy még mindig 10%-ot költenek ugye szénre. Ez azonban elég jó arány, tehát hogy 75, illetve 15% ugye a gázra, két stratégiát jelent ez. Ezek szükségesek, és úgy gondolom, hogy ez egy jó jó eredmény, tehát pozitívan meglepez engem is. Remélhetőleg a tovább többi 10%-ot is sikerül felszámolni ugye a szigeteknél, minden bizonyal vannak lehetőségek arra, hogy átálljanak a megülő energiaforrásokra. Többen kértek szót, először is Chris Davis. Az én kérdéseim igazából a szén átszivárogtatásához kapcsolódnak. Említette ugye ezt a projektet, és önök ugye rá vannak utalva a bizottságra, hogy még mielőtt önök piaci értéket szerezhetnek a kibocsátás egységekhez. De szeretném tudni, hogy a banknak van-e rugalmassága arra vonatkozóan, hogy ezen kibocsátás egységek eladását befolyásolja, hogy biztosíthassuk azt, hogy a CCS-hez és az új beruházásokhoz maximális mennyiségű pénz rendelkezésre. A feltételezés ugye az, hogy amint a gazdaság is fellendül, akkor a szénárak is emelkednek, és ezért ezek a kibocsátás, ezek a kibocsátás egységek is értékesebbek lesznek. Említette azt is a CCS-sel kapcsolatban, hogy vannak konkrét követelmények, de itt nem pusztán arról van szó, hogy az erőművek berendezései alkalmazkodjanak a CCS-hez, hanem tároló kapacitásra is szükség van. A legtöbb tagállamban a jogszabályokat még csak át sem ültették a gyakorlatban. Nem igazán tudom, hogy ezt hogyan tudják kivitelezni, és hogyan tudják megindokolni az ezen a téren való beruházásokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az egyik általános, hogy említette, hogy az, a beruházási banknál milyen politikai változások történnek, és hogy inkább a megülő energiaforrásokra összpontosítanak annak érdekében, hogy elérhessük a céljainkat. De hallottuk a Bankwatch hálózattól egy tanulmányt, amelyet közzétettek, és ebből az derül ki, hogy még sok tennivaló van. Ha megnézzük a 2000 és 2008 közti eredményeket, a, a hiteleket úgy tűnik, hogy 18 milliárdot szentelnek a különböző szénnek kapcsolatos projektekre. Lehet, hogy nem elég azt hangoztatni, hogy itt egy paradigmaváltást hajtanak végre. Ha megnézzük a megújuló energiaforrások hányadát, hogyan látják a jövőt, ez lenne az első kérdésem, hogyan tudják garantálni azt, hogy ez a paradigmaváltás tartós lesz? Ha megnézzük a közép és a hosszú távot, lehet, hogy a rövid táv még jobb lenne. A megújuló energiaforrásokra való áttérést ugye támogatja a bank. A második felvetésem pedig különböző projektekre, illetve politikákra vonatkozik. Itt az Európai Parlamentben a zambiai rész bányával kapcsolatban írtunk egy levelet, és szeretnék tudni, hogy mi az, ami ott kudarcot vallott a kölcsönökkel kapcsolatban. 2005-ben, ha nem tévedek, az Európai Beruházási Bank 48 millió eurót fordított erre a projektre, és ezt fontos kritériumokhoz kötöttek, környezetvédelmi, szociális kritériumokhoz, de azt kell garantálnunk, hogy ezen bányának a kitermelése tényleg a környezetvédelmi feltételeknek eleget tesz. Úgy tűnik, hogy ennek az ellenkezője történt, ugyanis a környezetvédelmi hatás sokkal rosszabb, és nem csak a társadalmi helyzetről beszélünk, illetve a az utáni körülményekről. Úgy tűnik, hogy a pénz egy részét máshova irányították át, adó elkerülésre került tehát sor Zambiában, és ez tehát az adóelkerülés egyértelmű példája és ennek kapcsán volnának további kérdéseim is. Szeretném tudni, hogy az Európai Beruházási Bank képes azt biztosítani, hogy a saját maga által támasztott környezetvédelmi és szociális feltételek tényleg teljesülnek-e, és ezeket ellenőrzik-e. És amikor a zambiai részbányát illeti, akkor azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű példa lehet, de vannak más példák is. Köszönöm szépen, Galheinz Florence. Az én kérdésemet a kollégám éppen feltette. Jó, hát akkor minden rendben. Nagyszerű. Linda McEwan. Nekem is van kérdésem a CCS-sel kapcsolatban és az NR300-al kapcsolatban. Van egy kis alkotalom, az a kapcsolatban az EBB-nek nincs meg minden forrása, hogy felvizsgálja a projekteket reál időben. El tudják-e végezni időben a, az értékeléseket, ezek hosszú távú beruházások, az emberek csak készülnek. Egy második dolog, elég technikai jellegű, ha nem tudja a választ, akkor esetleg térjen vissza rá írásban. Ez arról szól, hogy az értékelést hogyan hagyják végre. Minden projekt eh, egyenként kerül kiértékelésre. A CCS esetében több projekt, egészül ismerem őket, mert néhány az én régiómból való, ezek kapcsolódó projektek, klaszterekről van szó. A kérdés az, az EBB visz, figyelembe veszi a klaszter kérdést, amikor projektet értékel, persze a klaszterezéshez költséghatékonyságot eredményeznek a közös tárolás, közös vezetékek építése. Köszönöm szépen, Bass Ájkut. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az összes számot perspektívába helyezte az EBB részéről. Nagyon nagy segítséget jelent. De egyik nagy vitánk az európai költségvetési szinten az arról szól, mi a helyzet a klíma mainstreaminggel. Ez nem csak azt jelenti, hogy támogatjuk, hogy a fosszilis üzemanyagokat vonják ki, a phasing out támogatjuk. Tudjuk, hogy van még azért szén tüzelésű erőműre fordított dotáció, még nem értük el a célunkat, de szeretnénk a szubvencionást azt kivonni, ami a, a klíma mainstreaminget illeti. Megnézzük-e, hogy az EBB kölcsönök valóban milyen hatással vannak a klímahatásra? Negatív hatással? Ugye beszélt a az áramszolgáltató, vagy az energiagenerálásról. Ha megnézzük, az EBB műveletek 50%-a közútra fordítódik, 10%-a a légiközlekedésre. Ha megnézzük, hogy mennyit fordítanak a városi tömegközlekedésre, sokkal kisebb ez az arány. Ha megnézzük az egyensúlyt, a számokat közép- és kelet-európai országokban, azt látjuk, hogy kétharmadát fordítják a közúti közlekedésre az EBB kölcsönöknek, hiteleknek. Igen, nagyon jó, hogy az energiahatékonyságot középpontba helyezzük, és a megölő energiákat is, de amikor a klíma mainstreamingről beszélünk, ez egyik központi téma, amelyet az európai költségvetésben is megvitatunk, ezért szeretném tudni, hogy a klíma mainstreaming az EBB-ben többen, mint csak klímaprojektek, mert akkor tudjuk, hogy csak 20%-a a klímaprojektnek. A közép országokban ez még alacsonyabb ez az arány. Tehát nézzük meg, hogy mi a hatás a légiközlekedésre, közlekedése. Nagyon sok pénzt fordítanak erre a területre. Mit kíván az EBB az ilyen projektekkel kezdeni? Köszönöm. <clears throat> Richard Zéba. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem hasonló irányban halad. Elnök úr, mi a helyzet az ön bankjában? Önök egy különleges feltétel rendelkező, különleges státuszú, teljesítménytőkéjű bankról van szó, de hát mégis a bank az ön intézménye. Hogy történik a döntéshozatal? Milyen kritériumok alapján hagynak jóvá, finanszíroznak projekteket? Nem azt mondom, hogy támogatjuk, finanszírozzuk. Milyen mértékben játszik a fenntarthatósági vizsgálat szerepet. Több kollégám említette, Báz Eichhut említette a klíma mainstreaminget, én víz mainstreaminget is említhetnék, sok mindent, amely szerepet játszik. Milyen százalékos aránya ö, fordítódik a környezetvédelmi kérdésekre? És az a kérdésem, hogy milyen kritériumok alapján járnak el, milyen paramétereket határoznak meg, és ezeket hogyan vizsgálják felül. Második kérdésem. A banki feltételekre vonatkozik, arról hallottam, nagyon sok infrastruktúra projektet nem is állnak sorba az EBB-nél, mert a szabad pénzpiacon jobb feltételek mellett tudják finanszírozni a projektjéket. A Brenner bázis a lakótat megnézők azt mondták nekem, hogy a szabad piacon versenyképesebb, jobb feltételeket garantálnak, mint az EBB finanszírozásánál. Hát akkor mi érdekel az embernek öntől pénzt kölcsön kérni? Az olyan projektek esetében, amelyek, talán amelyek a szabad piacon nem finanszírozhatóak. Nagy kihívásokkal szem, nézünk szembe, amikor a megülő energiákkal foglalkozunk, a kérdés, hogy van-e elég vezeték kapacitásunk Európában. Tehát az infrastruktúrás hálózataink az energiágazatban, ezeket erősebben ki kell építeni. Ez kiemelt témaként kezelie, vagy pedig ne várjunk az EBB, vagy nem nincs szükség az EBB segítségére. Sophie Okonyi. Köszönöm szépen le président de la banque. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Elnök úr, az, az Urban Inter csoport alelnökeként fordulok önhöz, és a, regionális fejlesztés korábbi elnökeként nagyon közel áll hozzám a Jessica kezdeményezés, amit az EBB indított el. Elolvastam a 2010-es jelentés, és azt olvastam, hogy az EBB 15 Jessica alapot akart létrehozni 1,5 milliárd euró értékben a városok fenntartható fejlesztése érdekében. A kérdésem az, hogy lehet-e továbbfejleszteni Jessica-t, és lehet-e csökkenteni a üvegházhatás kiváltó gázok kibocsátásának a csökkentését, továbbra is fogják, fognak alkalmazni olyan beruházásokat, amelyek csökkentik a szénkibocsátást, és ez lehet aztán kiterjeszteni az európai régiók többségére. Nekem is lenne egy kérdésem. Említette, hogy a 2050-es ütemterben a bizottság azt mondja, hogy 10 milliárd euróra lenne szükség évente. Azt tudjuk, hogy az EU költségvetése nem lesz nagyobb. Néhány kormány még szűkíteni is szeretné a költségvetést. Az euró kötvényekről van szó, egy alapról beszélnek, a költségvetésen kívüli alapról beszélnek. Ha jól értettem, az EBB kezelni az euró kötvényeket. Egyszer projektkötvényt is mondott, esetleg, hogyha néhány szót szólna erről a klímavédelem finanszírozásáról. Van önöknek elég pénzük, vagy kell -e még? Köszönöm szépen. Néhány kérdésünk. Várjuk az ön válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok a kérdés különböző jellegűek. El, az utóbbi kérdéssel, kérdésével kezdem, hogy elkerüljük a félreértéseket. Sokat beszélünk eurókötvényről, ugyanakkor meg kell, meg kell különböztetni határozott a három különböző fajta eurókötvényt vannak a dollar, Delors kötvényeket. Jacques Delorsnak az elképzelése alapján született, egy nagy hálózatokat gondolt ki a szállítások az egész Európában, és ezekhez kötvényeket bocsátott ki az Európai Unió. Ezek kötvények, ezek egy bizonyos jellegre, és erre az föl, tudják, hogy ezek léteznek. Egy második eurókötvény típus az úgynevezett a Junker kötvények, Junkers kötvények, a luxemburgi eh, miniszterelnök eh, neve alapján Junkers eh, úr azt gondolta ki, hogy ezzel különböző tagállamokat fogunk támogatni különböző formulák alapján, tehát tagállamok bocsátják ki ezeket a kötvényeket, vagy olyan ügynökök, akik a tagállamok megbízás alapján dolgoznak, és bocsátják ki ezeket a kötvényeket. És aztán a harmadik fajta a Barroso kötvények, ugyanis az ő elgondolása alapján dolgoztuk, és ezeket nem egy, egy, egy nem az Európai eh, Unió, nem a tagállamok bocsátják ki, hanem magán cégek bocsátják ki, akik egy-egy projektre eh, dolgozzák ki. Tehát ők azért eh, bocsátják ki ezeket a kötvényeket, hogy eh, pénzt szerezzenek a projektek eh, végrehajtására, ugyanis szükség van arra, hogy magántőkét is bevonjuk a befektetéseket, tehát olyanok, akik hosszú távon fektetnek be, ezek általában biztosított társaságok, nyugdíjalapok, olyan intézményi befektetők tehát, akik hosszú távon képesek befektetni. Szükségük van arra, hogy a jegyzés az megfelelő legyen, ennek ebben az EBB és az bizottság szerepe az, hogy biztosítson egy bizonyos küszöböt, amelyik lehetővé teszi az, hogy ezeket az intézményi befektetők aztán a, a többit befektessenek, a maradék befektetést dolgozzák itt. Tehát ez a harmadik, az magánbefektetőket vonza, ugyanakkor a mi szerepünk az, hogy vonzóbbá tegyük ezeket a kötvényeket. A kérdés az, hogy hogyan lehet a költségvetési pénzeket összevetni, összedolgozni az EBB forrásaival, milyen korlátok vannak, ezt kérdezem. Nos, a pénzügyi szabályozás lehetővé teszi ezeket a együttműködéseket, és megkönnyíti ezeknek az együttműködésnek a létrehozását. A több éves keretben majd a parlament is meg fogja vitatni a pénzügyi szabályozás tervét, annak, és abban szó lesz erről a közös pénzügyi eszközről pontos kérdésekre fogok visszatérni. Minden, említettek többen az Elenát. Az Elena egy olyan technikai program, amely lehetővé teszi azt, hogy helyi közösségek energetikai fejlesztéseket hajtsanak végre. Ez egy elég új befektetés, majd a parlament, a bizottság fogják eldönteni, hogy milyen forrásokat, mekkora forrásokat fognak biztosítani ezre a projektre. Az NR 300-ra vonatkozóan. Először is, ami a módszer, az értékelési módszert illeti, megerősítem, hogy 78 kérést kaptunk a tagállamok részéről, és önök tudják, hogy az EBB előtt 9 hónap áll rendelkezésre, hogy értékelje ezeket a projekteket. Ez nagyon rövid idő a ennykora mennyiségű projekt számára, de megpróbálunk mindenképpen betartani ezt a határidőt. Természetesen a, a, az elemzés során a clustering hatásra is oda fogunk figyelni. Ami a, a szín egységeknek a, pénzbe való átalakítását illeti, ahogy említették, valóban itt egy kis rugalmasságot kell eh, tanúsítani annak érdekében, hogy megkapjuk a legjobb árat elég érzékeny kérdésekről van szó a piacokon, úgy gondolom, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy megadják az Európai Befektetési Banknak azt a ö, mozgásteret azért, hogy a lehető legjobb feltételek között tudjon dolgozni. Van Brent asszonynak el szeretném mondani, hogy a, hogy mm, hogy nem szabad a jelentésekre, a jelentéseknek túlságosan nagy fontossága tulajdonítani, ugyanis az a feladatuk, hogy kritizálják az EBB-t. Természetesen kellő komolysággal veszük őket, de ugyanakkor oda kell figyelni, hogy mi igaz és mi nem igaz az egészben. Ami a fosszilis és nem fosszilis üzemanyagokat illeti, valóban látjuk, hogy jelenleg a, a, a, jelenleg az erőművek jelentős része foszilis energiával működik. A e, Európai Befektetési Bank nem tudja meghatározni a saját politikáját, hanem azért van, hogy az EU-s politikákat támogassa. Tehát mi csak végrehajtunk politikákat, vagy elősegítünk politikákat, nem dolgozunk ki politikákat. Amikor az Európai Unió eh, egy bizonyos fajta politikát eh, dolgozott ki, akkor természetesen mi is eh, követtük ezt. Korábban az utóbbi években egyre nehezebb, egyre e, szigorúbb feltételek mellett lehet csak eh, fosszilis e, üzemanyaggal működő erőműveket telepíteni, és ezért van az, hogy a magunk részéről az EBB is kevesebb forrás szán az ilyen jellegű erőművekre, és egyre nagyobb a megújuló energiával működő erőművekre. Erre majd visszatérek. Egal úr egy nagyon alapvető kérdést tett föl. Teljesen igaza van. Nem szabad megelégedni azzal, hogy azt mondjuk, hogy megújuló energiákat támogatunk, és nem törünk a többivel. Ezzel teljesen, teljesen igaza van. Minden egyes projektünket környezetvédelmi szempontból elemezzük, látjuk, megnézzük a következménye a befektetésnek ezt a gyakorlatot mindig végrehajtjuk, megpróbáljuk megállapítani, hogy mi a szén egy lábnyoma az összes projektnek, az összes befektetésnek, amit végrehajtunk. Hogyha az önök bizottsága akarja, talán a jövőben erről eh, beszélhetünk még, de vannak bizonyos nehézségek, ami a módszert illeti. E, a világbankkal e, vagyunk párbeszédben, a tapasztalatokat cserélünk, de ezt a gyakorlatot végrehajtottunk minden egyes projekten 2009 óta. És úgy tűnik, és arra kérem önöket, hogy elővigyázatosan kezeljék ezt a számot, úgy tűnik tehát, hogy e, az összes projektnél e, pozitív az összeg két millió e, tonna szénnel kevesebb a szén kibocsátás ezt számoltuk ki, arra kérem, tehát óvatosan kezeljük ezt a számot, de nagyjából eh, megmutatja azt, hogy micsoda mennyiségről van szó. A, a, eh, a, aztán vitatkozhatunk a, a, a, a módszert, a számítás módszertanát illetően, de 2009-re vonatkozva, mert ekkor eh, akkor számítottunk ki. A, ö, eredmény pozitív. Ez egy olyan munka, amit folytatni fogunk a jövőben. Edgar úr a közlekedés, a szállításról kérdezett, hogyha megnézi az utóbbi évek számait, akkor látni fog egy óriási fejlődést, jelentősen növekedett a tömegközlekedés, illetve a vonat, a vasúti szállítás a oda kell figyelni a magunk részéről arra, hogy kövessük azok az, az EU-s politikákat, például nem, tágot, nem támogatunk a légi közlekedéssel foglalkozó cégeket, vagy eh, légi kikötőket, csak nagyon szigorú feltételek mellett, és csak akkor, hogyha a befektetés a üvegházhatás kiváltó gázok csökkenését eredményezi. Az nagyon sok sokan kritizálják az EBB-t, mert nagyon restriktív módon támogatja a légi közlekedést. Tehát ilyen vélemények is vannak. Nos, a, különböző vizsgálatok vannak. Az egyik, az első az az, hogy valóban a projekt megfelel-e a célkitűzéseinknek, aztán van egy másik értékelés, amelyik környezetvédelmi, pénzügyi, társadalmi szempontból. Ő, több mint 500 szakember van, aki kifejezetten a műszaki, technikai kérdések elemzésével foglalkozik foglalkozik, és azután a projektet értékeli a bizottság, a környezetvédelmi főigazgatóságnál vannak olyan szereplők, akik természetesen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és aztán, hogyha pozitív választ kapunk a bizottságtól, akkor ezt a projektet a e, igazgatóságunk elé terjesztjük, aki eldönti, hogy támogatja vagy nem támogatja. Milyen e, érdekük van a szereplőknek, hogy e, forduljanak az EBB-hez? Nos, hogyha ők találnak a piacon egy jó finanszírozást a piacon, akkor nyugodtan megtehetik, de azt hiszem, hogy elég kivételes e, esemény lenne az első ok, amiért érdemes az EBB-hez fordulni, az az, hogy van egy óriási technikai hátterünk, amiről az imént beszéltem. Tehát, hogyha a mi szakemberek azt mondják, hogy igen, ez finanszírozható projekt, akkor nagyon sok befektetőt vonz ez. A második eh, ok, amért hozzánk fordulnak, az az, hogy mi hosszú távon tudunk eh, finanszírozni projekteket sokkal hosszabb távon, mint a kereskedelmi bankok. A harmadik ok nagyon gyakran az, hogy ami a kamatokat illeti, sokkal kedvezőbb feltételeket tudunk adni. Mi magunk is kedvezőbb feltételek mellett vagyunk, ugyanis eh, hármas A besorolás alatt állunk, és ezért mi is olcsóban kapjuk a pénzt, és ezért kedvezőbben tudjuk tovább kihelyezni. És ezért tudunk megfelelő kamat feltételeket biztosítani. Nos, ezek lennének a válaszaim, ami Jessica illeti. Úgy vélem, hogy az idei év meghatározó lesz. Be kell bizonyítani az idei évben, hogy Jessica jól működik. Elég sok idő kellett ahhoz, hogy beinduljon, mert, mert, mert egy új eszköz volt ez Jessica azok számára, akik nem ismerik, egy olyan program, amelyik lehetővé teszi, hogy a strukturális alapból bizonyos összegeket áthelyezzenek e, e, városfejlesztési e, beruházásokra. Úgy vélem, hogy az idei év az igazi, az áttörés éve lesz, vannak olyan projektek, amelyek már elindultak, amelyek már előkészítés alatt vannak, de az idei év lesz akkor, amikor látjuk igazán az eredményeket. Nos, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, Májsát igazgató úr. Mm, Hallottam a képviselőnk kérdéseit. Elfelejtettem egy kérdést, elnézést, ha megengedik nem szabad, hogy hiányérzet legyen. Elnézést kérek, elnök úr, nem igazán áll kapcsolatban közvetlenül a mai témával két szóban reagálnék. A bizottság rendelkezésre állok, hogyha kívánják, elmélyítjük ezt a kérdést. Ez egy olyan projekt, amelyet mi finanszíroztunk, ez egy beruházási projekt, amelynek célja csökkenteni az SO2, tehát a kén kén-dioxid kibocsátást. Sikeres volt a projekt, mert a felére csökkent ez a kibocsátás. De felhívta, felhívta valam, a figyelmünk egy érdekes dologra irányult, ami az adócsalás kérdés körébe tartozó jelentés. A zambiai kormány egy jelentést kért, tehát gyakorlatilag az országon kívülre helyezték a be vételt, és így a nemzeti adó hatóságok látóköréből kikerült ez az összeg. Az Olafot, az Európai Csalásani Hivatalt riasztottuk, illetve saját vizsgálatunkat elindítottuk, elmentünk a helyszínre, a nyomozó egységünk elment Zambiába. El kell mondjam őszintén, nem nagyon működött együtt az érintett társaság velünk meg kellett kicsit fenyegetni őket. Azt mondtuk, hogy vissza kell fizetniük a kölcsönt, és hát onnantól kezdve az együttműködés zöggenőmentesebben működő, de hát még mindig tart a vizsgálat, még nem ért véget. Ha a vád alapozott, megalapozott, garantálhatom önöktől, hogy korábban, tehát vissza kell fizetni a hitelt. Tehát nem fogunk bármilyen finanszírozási kérvényt elfogadni ettől a cégtől vagy társágtól. De ennek az irányításhoz van köze, ez a Montpani beruházáson túlmutat. Az érintett társaság a Financial Times is írtuk egy cikket a múlt héten. A szolgálataimat arra utasítottam, hogy ennek a cégnek vagy kihelyezett vállalatainak ne adjunk több hitelt és kölcsönt. Jó, hát eh, sok sikert kívánok a következő években. Az Európai Parlament figyelemmel fogja kísérni az önök tevékenységét. Nagy érdeklődése. És eh, támogatni fogjuk önöket, hogyha ugyanebben az irányban haladnak, abban az irányban. Tehát sok sikert kívánok, és köszönjük szépen, hogy eljött körünkbe, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is. Holnap reggel kilenckor találkozunk.